Good morning, colleagues. Um, a warm welcome. Jó reggelt, kollégák! És eh, remélem, hogy a miniszterek is itt vannak már, igen, üdvözlöm mindkettőjüket. Mielőtt megkezdjük az első napi rendi pont tárgyalását, ez egy prezentáció lesz a román elnökségről, igazságügyi területről és belügyi területről, de hát vannak kötelező lépéseink, fogadjuk el a napi rendet. Nézzük meg, megbeszéljük az Eurojust és Grúzia közötti együttműködést, ez 10.30-kor lesz. A 26. pont a biztonsági alap, ez 10-15 alap lett volna, és 11-20-kor, és a vízumügyeket is módosítottuk 11-10-re. Ha nincsen kifogások a módosított napi rendel kapcsolatban, akkor maradjunk ennyiben. Fogadjuk el a szeptember 27-i napirend jegyzőkönyvét amelyre nincs kifogás, akkor elfogadjuk, ami a nyelvi kiosztás, például Dán, Horvát és Gél nyelven nincs tolmácsolás. Hogyha minden rendben, akkor remélem tudják a delegát és az végrehajtási jogszabályt. Itt, itt elküldtük a szükséges leveleket a tanácsnak és a megfelelő felvizsgálati határidőkkel, és a a 11-12-2012, és egyéb a parlament a belbiztonsági alappal kapcsolatban 11-12-2012 18 az integrációs, migrációs integrációs alap. 2000. január 16-án a parlament kapott egy bizottsági delegált jogszabályt a 9047 es irányelvvel kapcsolatban, az elektronikus eszközökkel kapcsolatban, és amelyeket alkalmaznak az Európai Unión belül a fegyverekkel, kap, kézi fegyverekkel kapcsolatban, aztán 9147 91-18-ai <clears throat> anyag fegyverek tulajdonlását szabályozná. Aztán, mint már eltűntük, a január 18-án a Libedia newslettert, ebben szerepelnek a megfelelő szükséges felvetések, az IMCO, a Koordináló Bizottság, LIPO, LIBE majd véleményt készít, és 2019. január 30-áig 12 ráig lehet módosítókat bejelenteni, vagy kifogásokat. 2009. január 20 én a delegált jogszabályokról a nagy kockázatú harmadik államokkal kapcsolatban delegált jogszabály születik. A terrorista szabályokkal kapcsolatban írásos eljárást alkalmazunk ebben az anyagban. A, pedig a végrehajtási jogszabályokat illetik egy, kap, a parlament kapott a a Japánban a személyes adatok megfelelő védelmére vonatkozó anyag kapcsán itt Egyébként pedig van egy e-, erre szolgáló megfelelő jogszabály, amely az alapul kolbál és januárjában reméljük, hogy hogyha mennyi, bármiféle kifogásuk van az elfogadása kapcsolatban, januárig értesítsék a anyagokat, vagy az érintetteket. Amennyiben eljutottunk eddig, kedves kollégák, akkor a délelőtt első pontja következik. Tényleges érdemi pontja két minisztert üdvözlök. A Libe Bizottságból természetesen eh, az előadók és a kollégok már találkoztak az elnökkel, meglehetősen gyorsan megkezdődtek a trilógusok ugyanis, és ez egy fontos eh, tény az összes érintett kolléga hm, diplomata és a többi mm, jelen lesz, akik érintve vannak. Mindenek előtt üdvözlöm Tudorel Toadar urat, az igazsági minisztert Romániából, illetőleg Carmen Daniela Dant, aki az belügyminiszter Romániában. Örülök annak, hogy mindketten meglátogatnak bennünket, bemutatják a román elnökség prioritásait az igazság és belügyi területen. Mindkettejük számára úgy tudom, hogy Dan asszony fogja az első prezentációt tartani, és jó, rendben van, az így, hogyha ez egyetért. Mindkét miniszter esetében mintegy 10-12 percet szeretnénk a prezentációra szánni, és ezt követően megnyitjuk a vitát a koordinátorok és a bizottsági tagok számára, hogy feltehessék kérdéseiket. A miniszterek válaszolnak a kérdésekben, ahogy ön ezt szoktuk, gyűjtünk egy néhány kérdést, és akkor erre reagálnak majd. Ezt szokás szerint ezt így tesszük. Daniela asszony, tehát a belügyminiszter. Az első Üdvözlöm még egyszer, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök úr, Morász elnök úr, igen, tisztelt bizottsági tagok, hölgyeim és uraim, megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon itt lehetek önök között, és bemutathatom önöknek a román elnökség prioritásait a belügyi területen. 12 évvel az EU csatlakozást követően mi jutottunk vezető szerephez Európában. A fő célunk az, hogy egy több kohéziót és egy erősebb Európát segítsünk kialakítani. Ez egy rendkívül fontos feladat és óriási felelősséget is jelent egyben. Tudjuk, hogy meglehetősen bonyolult világban élünk, a feltételek, a körülmények is nehézkesek. A hatások ugyanis nem csak a polgárokat, hanem az EU tagállamok kormányait is érintik. Számos kihívással szembesülünk az EU-ban, belső és külső kihívásokról egyaránt beszélhetünk. A fő feladat most, első lépésben, hogy a Brexitet kezeljük. Természetesen a határokon és komoly kihívásokkal szembesülünk. Az út, amelyet választunk, az egy következetes út lesz. Úgy gondolom tehát, hogy több kohéziót akarunk, több közös fellépést minden egyes alkalommal, amikor a kollégáimmal a különböző ügyeket elemeztük, feltettük a kérdést, hogy milyen intézkedésekre van vajon szükség egy téma erőteljesebb vitele érdekében. Az első kérdés ezek után mindig az volt, hogyan tudunk konkrétan egy-egy javaslattal foglalkozni, illetőleg hogyan tudjuk a polgárok elvárásait, aggájait ezzel egyidejűleg kezelni. Ez azt is jelenti, hogy gyorsan haladunk egy téma irányába, amely dominánsá válik az elnökségünk alatt. Ez az európai parlamenti választások témája májusban. Most tehát az a fontos, hogy meghallgassuk az európai polgárok hangját, és lássuk, hogy milyen elvárásaik vannak. Az Európai Unió központjába kell helyezni a polgárok érdekeit és kívánságait. El kell érni, hogy, hogy az európai családok értékeit előtérbe helyezhessük. Az egyik aspektus, amely ezt a kérdést nehézé teszi, az az idő dimenziója. Az idő gyorsan múlik, és a tárgyalásaink ritmusát fel kell pörgetni, intenzívebbé kell tenni, hatékonyabbnak kell lennünk, és sokkal nyitottabban kell közelítenünk a feladatokhoz, mint általában. A parlament tanács és bizottság hármasát mi egy csapatnak tekintjük, amelyik annak érdekében dolgozik együtt, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg. Ami engem illet személyesen, Biztosíthatom önöket arról, hogy a témákat és dossziékat konstruktív módon vihessük tovább. Erős, jólétben élő, biztonságos, egységes Európát szeretünk. Ez a közös célunk. És ez az, ami foglalkoztatja a polgárokat is. Persze van egy globális szerepünk is, Európai Unióként, a, és ennek megvannak az alapelvei ennek a globális architektúrának. Ehhez nem lehet hozzányúlni, ez a mi véleményünk. Éppen a biztonság területén meg kell őrizni, amit már elértünk. Véleményünk szerint ezek az alapértékek tartós értékek, és továbbra is alapkövét adhatják az európai építkezésnek a globalizáció esélyt jelent. Nyilvánvalóan megfelelő kockázatokkal a másik oldalon. Vannak fenyegetések, amelyekkel szemben nem képes egyetlen állam sem önmagában fellépni. A polgárok érintve vannak, és számos európai ország polgárai vannak érintve. Ezért a kohézióra szükség van, az együttműködésre szükség van, ez az egyik legfontosabb pillér az EU-nak, és ennek konkrét tettekben kell megvalósulnia, nem, eleg, nem elegek a szavak. Az együttműködés áll a középpontjában az elnökségnek, itt most Európában. Ezen oknál fogva szeretnénk hozzájárulni ahhoz konkrétan, hogy konszolidáljuk az Európai Uniót. Ehhez kérem az önök támogatását. Előre is köszönöm a kemény munkájukat és az együttműködésüket ezen a területen. Hölgyeim és uraim, a belbiztonság erősítése a határrendészet és egy teljes mértékben működő Schengeni térség, a vízumpolitika, a humanitárius védelem, ezek prioritást jelentenek a napi rendünkben, az agendánkban. Ha megengedik, most röviden arra szeretnék kitérni, hogy melyek a fő aspektusok a munkánk során. Egyrészt a belső biztonság konszolidációja. A terrorista veszély jelen van, viszonylag hosszú időtelt el nagyobb terrorista támadás nélkül, de 2018. december 11-én megint sor került egy ilyenre, egy karácsonyi piacon, karácsonyi vásáron, Strasbourgban. Üdvözlöm a konstruktív hozzájárulásokat ebben a munkában, és ez egy aktív fellépéshez vezetett. Örülünk is, hogy megszületik az idevágó jelentés. A jövőben az itt szereplő ajánlásokat a tanácsban meg fogjuk vitatni, és szeretnék megkeresni a legjobb intézkedéseket. Hogyan tudjuk megvédeni a legjobban a polgárokat az ilyen támadásokkal szemben. Itt is szükség van a további együttműködésre. Ez a téma az informális tanácson Bukarestben is, tehát a, a belbi és igazságügyi kérdésekben szóba kerül majd, aztán az ellenálló képesség a társadalmainkban. Ez is egy fontos prioritás. Tavasszal lesz egy konferencia ezzel kapcsolatban, erre majd elküldjük a megfelelő meghívókat. Ebben az esetben a megelőzésről, a radikalizáció megelőzéséről fogunk tárgyalni a büntetés végrehajtásban. Örülünk annak, hogy kezdeményezhetjük a tapasztalatcserét a tagállamok között, hiszen ez fontos a radikalizáció megállítása érdekében online és offline munkára gondoltunk. Ez is a polgárok védelmét szolgálja, a közélet védelmét. Szerintünk a megelőzésre szükség van, erre a feladatra figyelnünk kell, és ez nem egy pillanatnyi feladat, hanem évekre előre ezzel számolunk. Jogosnak tartjuk, és feltétlenül szükségesnek, hogy a civil társadalom részese legyen ennek a feladatnak. A radikalizáció elleni fellépésben ők tudnak nekünk segíteni. A polgárok a szociális térségben elvárhatnak bizonyos dolgokat, és látják, hogy mi történik körülöttük, és hogy vannak bizonyos jelei a radikalizációnak, amit aztán a megfelelő helyen hatóságok esetében akár közölni is lehet. Európai szinten a radikalizáció megelőzés már sikereket is fel tud mutatni, de nem lehetünk elégedettek addig, amíg meg nem találjuk a megfelelő megoldásokat, és alaposan utána nem járunk a radikalizáció okainak. Politikai egységre törekszünk a pénzügyi információk cseréje során. Szeretnénk trilógusok keretében a tárgyalásokat folytatni. Itt arról van szó, hogy az online tartalmakat ter- ellenőrizzük terrorista jelzések miatt. Ez nagy munka, de meg kell végeznünk. Úgy gondolom, és önökhez is azzal a kérdésre fordulok, hogy kezeljék kellő fontossággal ezt a kellő jelentőség, a jelentőségnek megfelelő helyen ezt a felvetést, és ezt kell Pillanatnyilag a tanács azzal foglalkozik, hogy több konszolidációs intézkedést hozzon, stratégiai és operatív intézkedésekről van, egyaránt szó van. A lényeg az, hogy a vámhatóságok többet tehessenek a belbiztonság érdekében. Ez az az irány, amit követni fogunk. A kávítószer egy következő nagy téma. Ez az év, amikor az ENC a nyilatkozatot tizedik év, tíz éves jubileum annak, hogy az ENSZ nyilatkozott ott ki ebben a témában. Bécsben március 10 és 15-e között az, Euró, az ENSZ egy bizottsága foglalkozik a témával, és a globális drogellenes fellépés a téma. Az elnökségünk erre fog fókuszálni szintén, és szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az EU és a tagállamok a tárgyalásokon aktív szerephez jussanak. Vegyük a biztonság külső dimenzióját. Elmúlt évben, 2018-ban volt egy kísérleti projekt a bűnözéssel kapcsolatos információcsere kapcsán. Az a Sofia-ról van szó, és a végrehajtási jelentés elmúlt év decemberében született meg. Itt fontos megfigyelések kerültek be a dokumentumba az ügynökség és a misszió közötti együttműködés kapcsán. Persze mindennek megvannak a határai, a tanács az innovatív lehetőséget támogatja. Ezt egyébként 2019 már, márciusáig meghosszabbították. Két újabb kezdeményezéssel is előállunk, majd egyrészt a rendészeti együttműködés, a mobilitás, a technológia, az információ elemzés területén a rendészeti együttműködést, a rendőrségek közötti együttműködést meg kell erősíteni, és összhangba kell hozni a multikulturális országok tapasztalataival e- az Európai Unióban. Az EU jövője jó részt attól függ, hogy hogyan tudjuk ezeket a prioritást élvező elemeket egy-egy országra adaptálni és továbbvinni a kontinuitást támogatjuk ezekben a fellépésekben, hiszen a polgárok biztonságáról van szó. Egy nyílt, konstruktív párbeszédre törekszünk a bizottság, a parlament és a tanács között, hiszen önökre szorulunk, ha el akarjuk érni a céljainkat. Most a külső határok védelme, a Schengen térség a külső határok biztonsága az egyik legfontosabb garanciája a hatékonyan működő Schengeni térségnek. Itt erőfeszítéseket szeretnénk tenni a jó megoldások érdekében, szeretnénk haladni a tárgyalásokkal. A parti őrség mandátumát erősítenénk, a rendészeti védelem mandátumát. Jobban akarjuk védeni a határokat, és jobban kívánjuk igazgatni a migrációt, és ehhez meg szükség van megfelelő EU szintű IT felszerelésre. A román elnökség tovább viszi azokat az erőfeszítéseket, amelyek oda vezetnek, hogy majd születik majd egy rendelet az Európai Unión belül a személyazonosító dokumentumok konszolidációjáról. Szeretnénk egyébként a határvédelmi kódexet is erősíteni a Schengeni térségben. A Schengeni rendszer felülvizsgálata egy fontos felvetés. A román elnökség azon dolgozik majd, ugye különböző szolgálati utak is lesznek, hogy a helyszínen megnézzük, ami történik, és cselekvési terveket kívánunk a tagállamok szintjén megvalósítani. A migráció témájában tovább folytatjuk az eszmecserét, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek közös nevezőt tudnak képezni a tagállamok körében. Itt a szolidaritás és a felelősség egy egyensúlyáról van szó. Ez azt jelenti, hogy ilyen módon tudjuk még hatékonyabbá tenni az európai menekültügyi rendszer. Tárgyalunk még a tanácson belül is a menekült eljárások, menekültügyi eljárásokkal kapcsolatban. Itt is arra számítunk, hogy áttörő siker születik majd, vagy sikerek születnek majd Szeretnénk szorosabb együttműködést kialakítani a migrációért felelős tisztviselők között. Ami pedig az illegális migrációt illeti az Európai Unióba, ezt csökkenteni kell, és szeretnénk. Ez a dimenzió is fontos. Továbbra is koncentrálunk arra, hogy megőrizzük és tovább vigyük az erőfeszítéseket együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal és az összes partnerrel, a származó, származási és tranzitországokkal együttműködve. A migrációs eszközök továbbfejlesztésére van szüksége Európában. A legális bevándorlásról is szó van. Ez nagyon fontos, és ahhoz hozzájárul, hogy az illegális migrációt visszaszorítsuk. Ami a vízumpolitikát illeti, a román elnökség továbbra is dolgozik ezen a témán. A vízumkódexet szeretnénk tökéletesíteni, és az eh, rendelet tárgyalása folytatódik, amely a vízumkiadásról szól. A, emellett az Európai Tanács keretében szeretnénk vitát indítani, bizonyos intézkedéseket tekintve a eh, munkatársak, a vízumkezelő munkatársak továbbképzését illeti, és a közös vízumpolitika keretében folytatódik ez meg. Ami a polgári védelmet illeti, az román elnökség a humanitárius segítségnyújtásra, katasztrófavédelemre és válságmenedzsmentre, válságkezelésre koncentrál. A célunk az, hogy a munkát lezárjuk, a, ebben a témában, és előkészítő intézkedésekre is koncentrálunk az Európai Unió szintjén. Kollektív megközelítésre van szükség, hiszen komplex, összetett, sürgős esetek merülhetnek fel, előre nem látható, váratlan események, a politikai, szociális és gazdasági kihatások ilyenkor egyre erősebbek és nagyon összekapcsolódnak. Kedves Morás elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, ezek voltak azok a mérföldkövek, amelyeket szerettem volna bemutatni önöknek, és most pedig várom az önök reakcióit és a párbeszédet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig megadom megadom a szót az igazságügyminiszternek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, másodszor vagyok itt ebben a szakbizottságban, és nagy megtiszteltetés számomra, és ha megengedik, akkor röviden bemutatom önöknek a román elnökség prioritásait. Örülök annak, hogy részt vesznek ebben a vitában. Én, mint igazságügyminiszter, először is előre bocsátanék egy fontos üzenetet. Én személy szerint csodálom az önök munkáját, csodálom az Európai Parlament munkáját, hiszen a legislatív munka, munkának köszönhetően az Európai Parlament az Európai Unió demokratikus legitimációjának letéteményese. Szeretnék köszönetet mondani az osztrák elnökségnek, kiváló volt az együttműködés velük, és ez nyilván megkönnyítette a nehéz témák kezelését. Van itt néhány téma, amit már sikerült lezárni, de még vannak nyitott nehéz kérdések. És saját kezdeményezéseket is felvethettünk. Természetesen szeretnénk szorosan együttműködni önökkel és a szakbizottsággal. Csak együttműködésben sikerül a, sikerülhet a stratégiai célokat elérni, amelyek az Európai Unió legislatív javaslatainak tárgyát képezik. Be fogjuk tartani a szabályokat, jó tárgyalási technikát fogunk alkalmazni, ahol lehetséges, ott konszenzusra fogunk törekedni, kompromisszumokat fogunk keresni. ott természetesen, ahol erre lehetőség van. Folytatni kívánjuk az eddig megkezdett munkát, és folytatni kívánjuk az elmúlt előző elnökségek munkáját az igazságügyi és belügyi együttműködés keretében. Így tudjuk azokat a politikai megközelítéseket támogatni, amelyek a polgárokat tekintik, vagy helyezik a középpontba, és így lehet a polgárok bizalmát erősíteni az igazságszolgáltatásban. És emellett hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a polgárok továbbra is higgyenek az Európai Unió jövőjében. Előtt előttünk nagy kihívások állnak, és biztos vagyok benne, hogy sikerülhet a célokat elérni ebben az elkövetkezendő hat hónapban. Hatékony elnökséget szeretnénk alakítani, amely a szoros együttműködésen alapszik. egy olyan elnökséget, ami az eredményekre koncentrál az előttünk álló munka és témák során. Az általános iránymutatások keretéből nem lépünk ki. A közös értékek tiszteletben tartása, az alapjogok tiszteletben tartása, a jogállamiság tiszteletben tartása. Ezzel egy időben a hagyományokat és a különböző igazságügyi rendszereket is tiszteletben kell tartani. A kölcsönösségen alapul majd a munkánk a tagállamok igazságszolgáltatásai rendszereinek kölcsönösségén. És most én is hadd vázoljam fel az Euró- a román elnökség prioritásait. Hogyha megengedik, akkor röviden teszem ezt meg, hogy betartsam a hozzászólási időt, és maradjon még elég idő a párbeszédre, a kérdéseikre és a válaszainkra. Az önök munkatervében is szerepel néhány prioritás. Itt most arra utalak, utalok, hogy el kell fogadni egy rendeletet, amely az elektronikus bűnügyi területen az elektronikus bűnüldözési lehetőségeket szabályozza, illetve meghatározza a jogi eljárásoknál a jogi képviseletet. Én, mint igazságügyminiszter és az igazságügy és belügyi együttműködés tanácsának elnökeként fontosnak tartom ennek a témának a ebben a témának az előrevitelét. A határon átnyúló kriminalitás, bűn, bűnözés figyelhető meg, és ez egyre erősödik, és Elég széles az igazságügyi együttműködés, de ez még mindig csak kezdeti fázisban van. Aztán a tagállamok ítéleteinek kölcsönös elismerése is egy olyan kérdés, amelyben további előrelépésre van szükség. A bűnüldözés szintén fontos téma. Az idevágó rendelet től azt várjuk, hogy ez megfelelő egyensúlyt teremtsen a bűnözés megelőzése, eh, az egyrészt, ami nagyon fontos általános szinten, és az alapjogok védelme között. Az adatvédelem tiszteletben tartása, főleg a személyes adatok tiszteletben tartása elengedhetetlen tehát a köz és a magán érdekek tiszteletben tartása itt összefügg, de különbséget kell tenni a kettő között. Az Európai Bíróság, illetve a tagállami alkotmánybíróságok amellett tették le a garast, hogy a közérdeket az egyéni érdek fölé kell helyezni, anélkül, hogy eközben a polgárok alapjogait túlságosan korlátoznánk, vagy érintenénk. Azt gondoljuk, hogy ez az egyensúly akkor valósul meg, hogyha önökkel együttműködünk, mert csak így tudjuk megtalálni a, az arany középutat. Decemberben a belügyi és igazságügyi tanács egy fontos cél célt ért el, ott is egy rendelettel tervezetről volt szó, és szeretnénk a rendelettel kapcsolatos munkát folytatni. Hiszen ez rendkívül fontos. Az általános érdekről van szó, illetve a saját magunk által meghatározott célkitűzésekről. Cippel asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, aki a múlt év végén ott volt, részt vett egy párbeszéden, egy eszmecserén, ez egy konstruktív párbeszéd volt, és ott sikerült a két álláspontot bemutatni, és megfelelő lépéseket tenni annak érdekében, hogy ez az irányelv, hogy ez, ebből az irányelben előrelépjünk. Aztán e, emellett még egy nagyon fontos, e, mindenki érdekében álló témáról van szó, konkrétan a konszolidált együttműködés megvalósítása. Itt ezen a területen nincs szükség további érvekre, hiszen ezek eléggé egyértelműek. Az Európai Ügyészség megvalósításáról van szó. A nemzeti törvényhozásban már vannak ugye olyan jogszabályok, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szólnak. Ha a bűnözés európai méreteket ölt, sőt, ezen túl nemzetközi méreteket ölt, akkor természetesen megfelelő mechanizmusokra van szükség, európai, eh, nemzetközi mechanizmusra van szükség. Az elektronikus eh, bizonyítékokról beszéltem, de eh, említenem kell a bíróságokat is, amelyeknek, amelyeknek be kell fogadniuk ezeket a bizonyítékokat. Aktívan részt veszünk ezen rendelet tökéletesítésében, az ezen való munkában. Azt remélem, hogy a következő eh, mandátum alatt egy európai ügyész lehet kinevezni majd, és akkor egy megfelelő kollégiumot, testületet eh, összehozni. Március 31-ig várjuk a tagállami javaslatokat az európai államügyészség, az Európai Ügyészség témájában. Románia fogja beindítani az eljárást, legkésőbb 2020 novemberében ez az ügyészség Európai Ügyészség meg kell, hogy kezdje a munkáját. A szerepét a szerepe abban áll, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védje. A román elnökség minden olyan egyeztetést támogat, amely az ügyészség kompetencia területét kibővítené, legyen szó például a terrorizmus elleni harcról, ez lenne az első lépés, ami pedig a bűnözést illeti különböző formái vannak ennek, hogyha terrorizmus elleni küzdelemről beszélünk, akkor ehhez kapcsolódik a, a, pénzmosás elleni harc is. Lehet, hogy nem tudunk mindent a román elnökség alatt lezárni, de igyekezni kell. Következő téma a fizetési rendszerekben elkövetett csalás sikerült nagyon gyorsan megegyezni az idevágó rendelettel kapcsolatban osztrák elnökség alatt. Az a jó együttműködés a parlament és a tanács között ebben a témában újra megmutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. A román elnökség szeretné a parlamente való együttműködést folytatni, hogy az irányelve kapcsolatos munkát folytatni tudjuk amint a szöveg megérkezik a jogászoktól és a jogász nyelvészektől, és a parlament a tanácshoz visszaküldi ezt, abban a pillanatban Románia belekezd a munkába, vagy átveszi a munkát, és megegyezésre törekszik majd. Aztán a jogok és értékek kérdése az igazságszolgáltatásban. A polgári és eh, és bűnügyi fellépésen kívül eh, egyéb jogok, a szociális jogok kérdése is nagyon fontos. Nagyon fontos a polgárokat bevonni, a civil társadalmat bevonni a társadalom demokratizálásába. A román elnökség lépéseket tesz annak érdekében, hogy egy általános munka kezdődhessen ezen fontos témákban a tanácsban. Emellett nyilván további fontos témák is felmerülnek. Például Például a határon átnyúló gyermek elrablás ügyeknek a feltárása, ezzel kapcsolatos döntéshozások is nagyon fontos témát jelentenek. Még egy dolgot szeretnék mondani. Megnéztem, hogy ezek a normatív jogi aktusok, ezekben mikor született döntés, és megállapítottam, hogy ez a törvényhozási eljárás nagyon gyorsan halad, és önök, mint társjogalkotók segíthetnek bennünket abban, hogy fenntartsuk ezt a pozitív lendületet, ezt a tempót, sőt, még javíthatjuk is, és akkor így együtt sikerülhet a cél elérése, és remélhetjük, hogy az elnökség végére a feladatunkat teljesíteni tudjuk. Nagyon összetett feladatokról van szó, tehát és nekünk, mint Európai Uniós tagállamnak feladatunk ehhez hozzájárulni. További témák is vannak, amelyek fontosak, de ezeket majd ma délután egy másik szakbizottságban fogom bemutatni. Tisztelt elnök úr, egy kicsit túlmentem a nekem adott hozzászólási időn, úgyhogy most már más nem is teszek, csak megköszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket. No. Köszönjük szépen, és ezzel következnek a kollégák. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, hiszen rengeteg mandátum, illetve rengeteg fájl itt a mandátum végén még egy intenzív munka alapját képezi. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy minden kérdés fontos lesz. Kérem, hogy mindenki két percben szólaljon föl, és hogyha ezen felül is mondani szeretnének még dolgokat, akkor azt majd egy következő körben tegyék meg, mert mindenkinek van releváns kérdése. Kezdjük a koordinátorokkal a néppárt részéről. Köszönöm szépen, kedves Klód és miniszterek! Köszönöm, hogy a mai napon eljöttek. Sok sikert kívánok az első soros elnökséghez, és biztos vagyok benne, hogy tovább tudunk majd lépni. Mi azt gondoljuk, hogy a tanács soros elnökségének vezetése arról kell szóljon, hogy mik az európai értékek, mint az Unióban, mind az Unión kívül, tehát a világ többi területével szemben. Itt ugye a korrupcióról is szó esik, ami minden ellentétes, ami számunkra fontos. Ezért a román helyzet is ebből a szempontból ékesen szól, fontos az, hogy a politikai projektünk megvalósuljon. Nem csak az önök országában vagy nálunk jelenthet problémát a korrupció, hanem bárhol a világon. Látjuk azt, amikor ebben a nagy hidegben a román állampolgárok lelkesen lebek, lobogtatják az európai zászlót. A románok nagyon büszkék arra, hogy románok, de ugyanakkor elkötelezett európaiak is. Ez azért van, mert az Unió az értékek védelmét tűzte zászlajára, és én nagyon világosan kimondom azt, hogy mi nem fogjuk őket egyedül hagyni. Azt is láttuk, hogy az elmúlt hónapok során rengeteg embert engedtek szabadon a börtönökből. Ez azért is van önök szerint, mert túlterheltek a büntetés végrehajtó intézetek. Én azt gondolom, hogy itt el kellene dönteni azt, hogy új börtönöket építünk, vagy felújítjuk a régieket, és nem pedig azzal oldjuk meg a problémát, hogy szabadon engedjük az elítélteket. Ezen kívül pedig még a Velencei Bizottság ajánlásaira hívom fel a figyelmet. Mit tettek ön anna, önök annak érdekében, hogy az augusztusi események ne ismétlődjenek meg, és végül pedig vajon elkötelezettek-e arra nézve, hogy az európai határ és parti őrséggel kapcsolatos fájt lezárják. Kérem, hogy mindenki tartsa be a két perces felszólalási időt. Szippóza asszony, Szippel asszony nincs itt az SZND részéről, úgyhogy Weidenhuser úr következik. Köszönöm szépen a prezentációkat. Ez valóban nagy kihívás, nagyon rövid az idő, ami az elnökségükre jut. Ez egy kérdés a belügyminiszter asszonyhoz amit most felteszek. Készek-e önök arra? Örültem, hogy a szolidaritás mellett tették le a garas. De mit jelent ez valójában? Készek arra, hogy a menekült egy csomagot, ahogy a parlament előterjesztette, hogy ezt tovább vigyék. Parlamenti képviselőként csalódottak vagyunk, hogy a tanácsa mi ötleteinket, ösztönzéseinket nem vett vette komolyan. A blue card a következő nagy kérdés, így sem haladunk, és hogyha ténylegesen migrációs politikáról beszélünk, abban vállalat felelősségről ezt a két dolgot a lehető leggyorsabban komolyan kell venni, és foglalkozni kell vele. Sajnos halogatják általában. Kérdés az igazságügyminiszterhez örülök, hogy azt a programot, amit én vezetek előadóként szeretnék lezárni az elnökség alatt az e-privacy ügyét szeretnék továbbvinni, de a kérdésem mégis az, hogy van-e konkrét dátum. El tudják-e képzelni, hogy a mandátumuk alatt, mandátumunk alatt ez még, még elkészül? Ez mindannyiunknak fontos. A GDPR megszületett, az e-privacy viszont nem is a kettő kiegészíti egymást, és itt nem sikerült haladást elérni, legalábbis nem együtt. Következő kérdés Romániának a jogállamiság kérdésében számos házi feladata van még, ez az elnökség nélkül is így lenne nyilvánvalóan. Az az érdekünk, hogy az Európai Bizottsággal egyeztetve haladjanak, de van két további ügy is, amit vinnének, két nagy téma az egyik a jogállamisági eljárás Lengyelországban, vagy Magyarország témája, ebben hogyan fognak viselkedni a megkezdődött a jogállamisági eljárás Magyarország ellen csalódottak volna, hogy a legutóbbi leg, ö, ciklusban Magyarország ügyében elakadt ez az eljárás. Köszönöm szépen, az ECR nevében Helga Stevens következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönjük szépen. Először is azzal kezdeném, hogy a román helyzetre utalnék én is Románia nagyon fontos uniós tagállam, az egyik legfiatalabb tagállam. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez az egyik legtöbb aggodalomra okot adó állam is egyben. Ezt azért mondom, mert a romániai jogállamisági helyzet, illetve a bíróságok függetlensége megkérdőjelezhető, Elolvastuk azokat a szállásfoglalásokat, amelyeket novemberben fogadt el a parlament. Remélem önök is elolvasták ezeket, és mi azt szeretnénk kérni, hogy semmilyen olyan intézkedést ne alkalmazzanak, amelyek konkrétan jogá, jogszerűvé tennék a korrupciót, mint ahogyan ezt egyébként láttuk például a korrupció elfogadottságának növekedését. Nagyon kritikus volt a CVM jelentés, és szeretnénk azt is látni, hogy elfogadják a kritikákat a politikáikkal kapcsolatban, és hát várjuk azt, hogy ezekre a kritikákra hatékony választ adjanak. Másodszorban pedig a soros elnökségi programmal kapcsolatban szeretnénk megköszönni a az elnökségi programot, és ezzel kapcsolatban néhány gondolatot mindenképpen ki is ö, emelnék, amelyek fontosak az ECR számára. A terrorizmus kérdése nagyon fontos prioritás a mi frakciónk számára. Éppen ezért az online terrorista tartalmak törlése kapcsán egy jelentést készítettünk, és reméljük, hogy ezzel kapcsolatban minél hamarabb sikerül dűlőre jutni. Nagyon örülünk annak, hogy azt láthatjuk, hogy ez önök számára is prioritást képez. Egy másik fontos prioritás az ICR vagy az ECR számára az interoperabilitás biztosítása. Ezzel kapcsolatban meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Uniós adatbázisok, amelyek online működnének, nagyon hatékonyak, illetve hasznosak lehetnének, hogyha ezek biometrikus adatokat is tartalmaznak, mert ezen keresztül a hatékonyságot lehetne növelni és biztosítani a belső biztonságot. Jó azt látni, hogy az önök prioritási listáján is szerepel mindez. És végül pedig szeretnék még egy kommentárt megejteni a menekült kérdés kapcsán. A mi frakciónk úgy gondolja, hogy ezt a csomagszerű megközelítést ezt nem támogatjuk, hanem külön-külön kellene szavazni ezekről az anyagokról. Például az Eurodac rendszer, itt a jobb oldalamon ülő kolléga ezzel kapcsolatban egy nagyon jó javaslatot tett le az asztalra. És hát uh, itt fontos lenne a menedékes ügyben az, hogy előre tudjunk lépni. Tehát minket az érdekelne, hogy uh, az ezzel kapcsolatos anyagokban történt előrelépés. Köszönöm, elnök, Alde következik, Griszbek asszony nincs itt, úgyhogy Intváld asszony fog helyette beszélni. Köszönöm szépen, és én is köszönöm a két miniszternek, hogy eljöttek, és a román elnökséget bemutatják. Én is szeretném aggájaimat kifejezni, a jogállamiság és a korrupció ellenes harc kérdéseiben Romániában. Ugye ön beszélt a rendőrségi együttműködésről is, illetve az ügyészi hivatalról. Egy európai rendszer csak akkor képes működni, hogyha ugyanazokat a standardokat tartjuk fontosnak minden országban, és hát mi azt szeretnénk látni, hogy az önök belpolitikai céljai megfelelnek a külpolitikai céljaiknak. Ugye itt korrupcióval elítélt személyeket engednek szabadlábon, legalább száz személyről volt szó, és ezen kívül az is érdekelne engem, hogy vajon a Velencei Bizottság ajánlásai tiszteletben kívánják-e tartani, és szó szerint meg akarják-e valósítani ezeket. Aztán a menekült csomaggal kapcsolatban önök nagy támogatást akarnak, de hát itt nem egy nagy támogatásra van szükség, hanem többségre, ezt kimondja a szerződés is, úgyhogy vállalják a felelősségüket a tagállamok, és végre hozzanak meg, meg a döntéseket, amelyek szükségesek, Nincsen szükség az egyhangúságra. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt le lehetne zárni nagyon is rövid időn belül. Aztán van itt az értékek és jogok program. Válaszoljon rá, hogy ezt lekívánják-e zárni az elnökség alatt, vagy sem. Mit kíván tenni a román soros elnökség a horizontális diszkriminációmentes irányelv előmozdítása érdekében, amely már 11 éve van parkolópályán? Köszönöm kollégák, de nagyon kevés az időnk. Úgyhogy még egyszer kérek mindenkit, hogy tényleg csak két percben beszéljen. EFTD és ENF szintén kapnak majd valamikor szót. De kérem, hogy két percben. Koejo úr következik. Köszönöm szépen. Elnézést. Elnézést. Még Koejo úr előtt a zöldek nevében Judith Sargentini következik. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az elnökségnek jó példákkal kell előjárnia, a többi tagállam számára is. Az, hogy a román kormány néhány héttel ezelőtt megmentett menekülteket, és befogadta őket, ez egy jó példa volt. Vannak-e hasonló más intézkedések, vagy sem? Várhatjuk ezt a román elnökségtől, hogy koherensebb politikával áll elő ebben a kérdéskörben, hogy ne kelljen minden egyes mentési akcióban könyörögni. Amikor a jó példákról beszélünk, akkor nem vagyok benne biztos, hogy Tudor úr hétfői kezdeményezése, amely több száz korrupciós elítélt szabadon lábra helyezését eredményezte, nem gondolom, hogy ez olyan nagyon jó példa lenne önök ezzel a kölcsönös bizalmat és egyben az igazságügyi együttműködést is alássák. A miniszterelnök asszony négy pillérről beszélt a parlamentben, és az egyik ezekből az volt, hogy az európai értékekre próbálnak odafigyelni, jó lenne ezt majd látni, de én egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy nem látok erre utaló jeleket. Én szeretnék a magyar ügyjel kapcsolatban is kérni egy időpontot, de önök nem adtak erre időpontot, úgyhogy engem az is érdekelne, hogy a hetes cikk eljárást Lengyelország és, Német és Magyarország esetében hogyan kívánják foganatosítani a az osztrák elnökség letette a lantot, most önökön a sor, nagyon érdekelne az, hogy mit kívánnak tenni. A jó példákat várjuk tehát önöktől. Koejó úr. Koejó úr. Köszönöm szépen. Köszönjük ezeket a konkrét kérdéseket. De az én kérdéseim a következőkre vonatkoznak. Románia és Bulgária Schengeni térségbe való csatlakozásával kapcsolatban sokat dolgoztam itt a parlamentben, és hát a parlament nagyon is koherens volt, főként a legutolsó jelentésében ismét elmondta véleményét. Nem szabad, hogy a román és bolgár állampolgárok ne kapják meg az őket illető jogokat. Aztán van egy másik kérdésem is, amely Mm, kapcsolódik a már előttem felszólalókhoz. Bizony nagyon sok aggály merül fel a jelenlegi eh, helyzettel kapcsolatban. Ha jól értem, akkor eh, van öt olyan tagállam, amely belső határokon ellenőrzéseket végeztet, ezzel a szabad mozgás jogát eh, korlátozzák. Ez nagyon aggasztó, és ráadásul ez az unióra is nagyon rossz hírt vagy nagyon rossz fényt vet. Egy konkrét kérdés következik, miután tudjuk, hogy nagyon kevés az időnk, ezért ezekben az ügyekben talán lezárást várhatunk. Nem gondolom, hogy az erőfeszítéseinket pazarolhatnánk. Nincs értelme annak, hogy különböző találkozókat szervezzünk, hogyha aztán a végén semmilyen eredmény nem zárja ezeket. Úgyhogy minket az érdekelne, hogy melyek azok a kérdések, amelyekben az elnökség úgy gondolja, hogy ezen kevés idő alatt le lehet őket majd zárni. Tudjuk, hogy ugye áprilisban lesz az utolsó plenáris ülésünk, és tudjuk azt is, hogy februártól a tanács csak a meglévő vagy folyamatban lévő ügyek lezárására fókuszál. Mrs. McAvey, please. McAvey asszony, parancsoljon. <coughs> Köszönöm szépen. a román polgároknak jogállamhoz van jogok. Megérdemelték, kiérdemelték maguknak, és az Európai Uniónak is foglalkozni kell ezzel. Itt vannak az Euró- a, a román polgárok, akik az európai zászlót viszik, és azt szeretném én is, hogy a román elnökség legyen sikeres. Ehhez bizalomra van szükség, tehát ki kell alakítani azt, hogy a tagállamok tényleg bizalommal lehessenek román iránt. És a román polgárok megérdemlik a jogállamot. Katainen úr, a bizottság helyettes elnöke is beszélt erről tegnap. Ő is beszélt a korrupció miatti ítéletek visszavonásáról. 2014 óta történtek ilyenek és a miniszterelnök asszony azt mondta, hogy önnel beszélt tegnap Toader úr, mi szerint a sürgősségi vádakat visszavonnák a jövőben. Visszamenőleges hatályról nem beszélt, legalábbis ezt mondta, hogy visszamenőlegesen nem kéne ezt alkalmazni, hogy, hogyha ön vezeti a bel- és igazságügyi tanácsot, és a tagállamok bizalmára szorul, akkor így is kell cselekedni, amit most tesz, az nem fog ehhez hozzájárulni. Az amnestia küszöbön van, a küszöbön áll, hogyan kívánnak fellépni ebben az ügyben, mit tesznek annak érdekében, hogy tisztázzák, hiszen Románia akár még büntetést is kaphat emiatt, az ilyen intézkedések miatt. A következő pont az európai ügyész. Ön külön beszélt erről, azt mondta, hogy amellett száll síkra, hogy az Európai Ügyészség hatáskörét kibővítsék a terrorizmus elleni fellépéssel. Egy másodpercet kérek még. Csak két percet terveztünk. Jó. Az Európai Ügyészség nem sokára működni kezd. Hogyan tudnak plusz hatásköröket elképzelni, hozzárendelni, mint például a terrorizmusnál? Megvannak az európai pénzeket? Köszönöm szépen. Miniszter úr, miniszterasszony, köszönjük a prezentációkat. Mindenki bemutatta a saját területét, de az európai elnökség prioritásait ismerve kijelenthetjük, hogy ambíciózusak vagyunk. Az európai projektet szeretnék továbbvinni. Kérdésem közvetlenül nincs. Nagyon alaposan megnéztem a programot, és azért akartam csak szót kérni, hogy rámutassak arra, hogy reagáljak arra, aki előttem szót kért. Makovej asszony beszélt előttem, kedves kollégák. Ki az, aki előttem szólt? Egy egykori kommunista ügyész. Egy egykori ügyész, aki csak a kormány utasításai alapján működött. A büntető eljárásokat a kormány diktálta, és számos ügyben ez nem volt megfelelő. 2003-ban is alkalmazott olyan előírásokat, amelyek egyáltalán nem feleltek meg az elvárásainak, az Lisszaboni szerződésnek sem. Makovai asszony most európai parlamenti képviselő. Azt tudom mondani, én fiatal vagyok, Valamikor kommunista ügyész volt Makovei asszony, amikor én még hat éves voltam, miniszter úr, most szeretném a kormány álláspontját is közölni. Ami Toader úr sürgősségi indítványát, rendeletét illeti, meg fogja adni a szükséges választ a miniszter úr. Értsék meg, hogy aki előttem beszélt, kicsoda, és miért mondta azt, amit mondott. Szilvi Guillaume. Köszönöm szépen. Hát ezután, az eszmecsere után én jövök. Hát nem lesz olyan egyszerű. A Sargentini asszony beszélt a prioritásokról. Tisztelt miniszter úr, miniszter asszony, én néhány hozzászólást osztva visszatérnék a négyes pillérre, amit ön fölvetett, a közös értékek Európája. Beszéltek a legislatív kezdeményezésről, amely a szociális előrelépést, a különbségek csökkentését, a nők és a férfiak egyenlőségét, a diszkrimináció mentességet veti fel. Nagyon rövid a kérdésem, mit szeretnének az isztambuli egyezmény témájában tenni, és ennek ratifikációja érdekében? Köszönöm. Sylvie, uh, Miriam Daly, please. Miriam Daly. Köszönöm szépen. Köszönöm minisztereknek, hogy eljöttek és megtartották az előadásaikat. Sok sikert kívánok az elnökségük alatt. Köszönöm szépen, hogy elmondták a prioritásokat. Ezekről szeretnék most röviden beszélni. A fenntartható migrációról szeretnék beszélni. Tehát a konszenzusról beszélt ebben a kérdésben. Ez egy kívánság természetesen. Hogyan lehet megszerezni ezt? Hogy lehet mindenkinek a hozzájárulását megszerezni egy ilyen környezetben. A migrációban óriási véleménykülönbségek vannak, és vannak emberek, akik egyszerűen ebben nem akarnak, vagy népek nem akarnak ebben részt venni egy ilyen fontos kérdésben nagyon nehéz látni az együttműködés lehetőségét. Kapacitásokról is beszéltük a tagállamokra nézve. Hogyan tudják ezeket a különbségeket figyelembe venni? Tehát a tagállamok azért nagyon különböző lehetőségekkel rendelkeznek ebben a helyzetben. Napjainkban azt látjuk, hogy egymást követik a válságok, és hosszú távú megoldást nem találunk, adhok megoldásokkal, intézkedésekkel reagálunk. És beszéljünk például Máltáról, akit képviselek, nagyon kis államról van szó, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy ez egyensúly létrejöjjön, amire szükség van. Az következő pont, tudom, hogy a menetrendjük meglehetősen feszes, és van egy csomag, amely a közös menekültügyi rendszerrel kapcsolatban. Szeretném megtudni a tanácstól, hogy mi az, amit szeretnének végrehajtani. jogalkotói helyzeten és az alap tekintetében. Krapini, köszönöm szépen, elnök úr, miniszter, asszony, miniszter úr, köszönöm szépen a jó prezentációkat a munkaprogramjukban. El kell, hogy mondja Románia itt hátrányban van. Négy hónap jut, csak hat hónap helyett, kedves kollégák, kérem ezt vegyék figyelembe. Köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ezt figyelembe vették a hozzászállásaikban. Itt egy eszmecsere, amiről beszélünk. Nem a román helyzetről beszélünk, hogyha jó példát akarok mutatni, és tiszteletet, méltánylást követelünk meg, akkor itt is tegyük ezt meg. Köszönöm szépen mindenkinek, aki a témában megszólalt. Coelho kollégának is köszönetet mondok. Ő rámutatott arra, hogy Románia és Bulgária hátrányos helyzetben van. Utána számoltam egy kicsit, 16 elnökség volt 2000 2010 óta, és Románia és Bulgária még mindig nincs a Schengen térségben. Győzzék meg a tanácsot, hogy ez szükséges, mert a parlament és az Európai Bizottság már döntött végül is, ők kijelentették, hogy Románia a Schengen térség övezet része kell, hogy legyen. Lesz egy mini plenáris jövő héten, ott a napirenden egy nagyon fontos vita is szerepel, konkrétan a radikalizációval szembeni fellépés ügyében demokratikusan megválasztott személyekről van szó Romániában, és így van ez, és máshol is demokratikus személyek, megválasztott személyeket nem szabad megsérteni ezt a deradikalizációt, hogyan fogják megoldani a börtönökben és a köztereken is. Miniszter úr, ön igen tapasztalt, a Velencei Egyezményről is beszélhetünk, ismerem az ön pozícióját, de Ön hogyan határozza meg a jogállamiságot, amiről tárgyalóan beszélünk? Itt a szerződésen kívül is vannak kondíciók. Hogyan lehet egy megfelelő törvényt kialakítani? Köszönöm, Grapini asszony. Románul fogok hozzászólni, Sógor úr. Köszönöm szépen, miniszter asszony, miniszter úr. Az első román elnökség 2007-es csatlakozás óta az Európai Parlament mostani mandátumának utolsó elnöksége is egyben. Számos téma zárandó még le igen rövid idő alatt. Nyilván nem könnyű a feladatok, éppen ezért sok sikert kívánok. Grappini asszony, Coelho úr, itt teszem fel a kérdésemet, hogyan kívánják megoldani a helyzetet? Magyarul folytatom. Több problémát említettek, korrupció, jogállamiság. Én a diszkrimináció kérdésében szeretnék egy kérdést feltenni, lehet, hogy nem kifejezetten uniós probléma, de úgy látom, hogy otthon ezt nem tudták megoldani. Azt szeretném megkérdezni, hogy a kormány miért nem fogadja már el a kormányhatározatban a Kovászna megye jelképein és zászlaját? Több mint két éve még a Csolos kormány idejéből várjuk ezt, közben sok más megyének a szimbólumait elfogadták, ennek a jelenleg magyar etnikum többségű megyének a szimbólumait nem hajlandó a kormány elfogadni. Köszönöm. Niedermüller úr. Tekintettel arra, hogy nagyon rövid az időn, két nagyon konkrét kérdést szeretnék föltenni. Eh, egyrészt azt szeretném megkérdezni a román elnökségtől, hogy mit, milyen konkrét, konkrét lépéseket tervez annak érdekében, hogy a közös európai menekültügyi csomag előre jusson. Különös tekintettel eh, gondolok a Frontex javaslatra, amivel kapcsolatban most is folynak egyeztetések, illetve az Európai Menekültügyi Ügynökségnek a kérdésére, amelyel kapcsolatban már 2017-ben sikerült előzetes megállapodásra jutni a tanácssal, azóta azonban nem történt az égatta egy világon semmi. A másik kérdésem az, hogy mivel semmi esélyt nem látok arra, hogy a Dublini egyezménnyel kapcsolatban bármi előrelépés történjen, támogatja-e a román elnökség azt a javaslatot, hogy legalább legyen egy időleges, előzetes megállapodás a menekülteknek a szétosztásáról, azokról az emberekről beszélek, akik a földközi tengeren hányódnak, akik nem tudnak Európában egyetlen kikötőben sem kikötni. Azt gondolom az egyedüli megoldás az lenne, hogyha a román elnökség felvállalna, azt, hogy legalább egy előzetes megállapodást el lehessen ér- érni ezeknek a menekülteknek a szétosztására azokban az országban, amelyek erre önként vállalkoznak. Azt gondolom ez egy olyan megoldás lenne, amely egyrészt megfelel az Európai Unió humanitárius humanitárius eszmének is, másrészt pedig eh, világos jele lenne a politikai szolidaritásnak. Köszönöm szépen! And... Köszönöm szépen, Péter. Gyurek úr. Köszönöm szépen Romániának. Eh, sok sikert kívánok az együttműködésben. És szeretném, hogyha jobban megértenék Románia törekvéseit. A jogállamiság azt jelenti, hogy szerződésekből indulunk ki, és nem önkényes politikai döntésekből. Ez megköveteli, hogy bizonyos konfliktusokat sikeresen zárjunk le. Itt vannak az Európai Uniónak bizonyos elvárásai a tanácsnak döntenie kell. A tanács döntéshozatalából való kizárás nem tudják elfogadtatni a tanácsban, ez nem kap többséget. Ezt a kérdést végül is már lezártuk. Azt javasolták, hogy a szerződéseket módosítsák, de hát a szerződéseket nem lehet ignorálni. Magyarország esete egyszerűbb. A tanácsnak világosan ki kell jelentenie, hogy szeptember 12-i szavazást nem lehet úgy felfogni, hogy az egy követelés arra irányulóan, hogy a hetedik cikk szerinti eljárást elindítsák, ugyanis a megfelelő többség nem született meg a szavazás során, amihez, amire szükség lenne. Ez egy groteszk eredmény. Ki kell jelentenünk, hogy a szerződések betűje betartandó. Ez nem demokrácia ilyen módon. Nekünk a feladatunk az, hogy a feszültségeket csökkentsük az Európai Unióban, és Románia Európának arra kell törekednie, hogy egymást méltányoljuk és tiszteletben tartsuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a minisztereknek a jelenlétet, hogy eljöttek. A kérdéseimet tekintve tehát. A belügyminiszter asszonyhoz fordulok, ugye beszélt a radikalizációról, és a megelőzésről online, offline, és a büntetés végrehajtásban is. Miniszterasszony nem gondolja, hogy a radikalizáció megelőzésénél szükség lenne a szociális intézkedések bevezetésére is, oktatási intézkedésekre hogy a tényleges inkluzió irányába haladhassunk. Azt láttuk megint csak a Strasburgi merényletnél, hogy egy európai polgárról szó valójában, hiszen mm, a származása talán külföldi, de ő már európai polgár volt, ami pedig a határokon átnyúló szervezetbűnözést illeti, a fegyverkereskedelem, kábítószerkereskedelem, ez nemzetközi, és ez a turizmus finanszírozásában is szerepet játszik. Itt a speciális bizottság ajánlásaira hivatkoznék egyébként. Milyen intézkedéseket szeretnének hozni? Tudom, hogy sok idejük nincs ez alatt a néhány hónap alatt, de dolgozni kell a témán. A igazságügyminiszterhez a következő kérdést tenném fel. Az rendészeti hatóságok közötti információ cseréről beszélt, a szervezet bűnözés elleni fellépés, a terrorizmus elleni fellépés során erre szükség is van. Milyen kezdeményezésekre számíthatunk annak érdekében, hogy ezek a különböző kooperációs eszközök tényleg működőképesek legyenek a büntető, jogi együttműködés, foglalás, elkobz, lefoglalás, elkobzás, stb és a pénzügyi információkra vonatkozó csere is fontos lenne. Köszönöm. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném megemlíteni, hogy nem a belső politikáról kellene vitáznunk itt Romániában, és nagyon meglepett engem az, hogy egymás megtámadására használják ezt a vitát. Nem tudom, tudják-e, mit jelent az, hogy gentleman, úriember. Ez azt jelenti, hogy ezt az ülést nem használják ki arra, hogy belpolitikai ügyekben támadják egymást. Hogyha valaki kommunista volt, akkor kommunista volt, de ez nem ennek a vitának a tárgya. Ez az első. A második pedig köszönöm szépen az előadását. Nagyon fontos az önök elnök letét, elnökségét arra használni, hogy megmutassák, hogy modern ország Románia is változtatni szeretnének az illegálisan tartózkodók visszafordításáról szóló javaslat megreformálása és a SZIKA és az ASEAN csomag kezelése nehézségeket jelenthet majd a tanácsi elnökség alatt. Úgy gondolják el, hogy ebben nehéz lesz -e előrelépni. Köszönöm szépen. Kosták képviselő, köszönöm szépen, közter képviselő, köszönöm szépen. Először is a humanitárius válságot említeném. 2200 gyerek, nő, férfi halt meg a vagy menek, illetve menekült, menekült a földközi tengeren keresztül a háborúk és a üldözés elől. És most az Európai Unió már nem ment a földközi tengeren, ezért magánmentő missziók vannak. Nos, a tengeri mentés során ugye embereket mentenek meg a tengerből. Nem akarnak egy olyan kezdeményezést indítani, amely alapján a kimentett embereket elosztják az a tagállamok között. Ez abszolút méltatlan volt, ahogy karácsony és újév táján három hétig ott kellett toporogniuk a menekülteknek, akiket kimentettek, míg eldöntötték, hogy hova mehetnek. Az Európai Unió értékeit valóban meg kell valósítani. A második, az európai menedékrendszer reformja, az azilum reformja, a szolidaritást el kell érni, és el kell érni, az felelősség ne csak az az első országok, a frontvonalban lévő országok vállán heverjen, Málta, Olaszország, Spanyolország, hanem tényleg legyen szolidáris elosztás, a menekültek elosztása, hogy ezt a tisztességtelen elosztást a Dublini rendszer szerint a tiszt, nem igazságos elosztást meg, ö, megreformáljuk. Ez egy nagyon fontos célkitűzés lehetne a román elnökség alatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A miniszterektől azt várjuk, hogy beszéljenek erről a válságról és a terveikről, és hogy hogyan kívánják megoldani ezt a problémát. Eh, Zsolna képviselő, Zsolna képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, miniszter úr, üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben, üdvözlöm Önöket, és köszönjük az eddigi munkájukat. Sok sikert kívánok önöknek. Egy kérésem lenne. Egyes kollégák felszólalása ne legyen negatív hatással önökre, még akkor is, hogyha Romániából származnak, negatív fényben tüntetik föl az országot minden alkalommal, amikor csak erre van lehetőségük. A helytelen, nem tényszerű informálás valóban negatív az Európai Parlamentben, de ez nagyon sajnálatos. Makovej eh, az, hogy néhány perce szólt hozzá, egykor igazságügyminiszter volt, és sikerült az igazság, igazságszolgáltatási rendszert tönkretenni a Romániában. Remélem nem kap pozíciót újabb európai intézményben. Neki sikerült eh, a kulcspozíciókat kicserélni, az államügyészeket, aztán a törvényhozást megváltoztatta, hivatalos konzultáció és a parlament megkérdezése nélkül, anélkül, hogy a román nép eh, akar akaratát figyelembe vette volna. De ezt most hagyjuk. Tisztelt miniszter úr, a következőket szeretném elmondani. Én fiatal európai képviselő vagyok, és az Európai Parlament ilyen fellépését nem tudom tolerálni. Tisztelt miniszter úr, nagy kihívást jelent ez a, az elnökség. Nagyon nehéz témák merülnek fel, biztonság, Brexit, az Európai Unió konszolidációja. Nos, igen, a biztonsági témák kifejezetten fontosak az Európai Unióban. Melyek a perspektívák? A román elnökség perspektívái a biztonsági kihívások terén. Miniszter asszony, ön mit gondol? a Frontexről. A legtöbb tagállam ellenzi az Európai Bizottság javaslatát, mely szerint több mint 10 ezer határőrt kellene felvenni. Sajnos nincs már több időnk, mondja az elnök, 10 perc marad a válaszokra. Mind a kettőknek 10-10 percet tudok adni. Azt kérem önöktől, Persze tudjuk, hogy mennyire nehéz a válaszadás az ilyen sokszínű kérdésekre. Azt szeretném kérni, hogy a saját reszortjukba tartozó kérdéseket válaszolják meg, és próbálják meg a csomagokra, az, az azilum csomag, a Európai Ügy, Ügyészség eh, témáira csoportosítani. Dublin például, ez nagyon fontos. Nagyon intenzív időszak vár önökre, eh, nyilván nagyon eh, sok kérdést kaptak és kérem ezekre koncentráljanak a nyitott kérdésekre, vagy a fontos témákra, hogyha valamire nem tudnak válaszolni, akkor kérem ezt majd tegyék meg írásban. Ha vannak panaszok, azt hozzám intézzék, és kérem igyekezzenek a kulcsfontosságú pontokra koncentrálni, amit terveznek az elnökség alatt. Now in April, uh, in both areas, justice. Az igazságügy és belügyi együttműködés kulcsfontosságú témáira várjuk a választ. Tessék, megadom a szót. Tíz perc, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani minden képviselőnek a kérdéseikért. Igyekszem minél többet megválaszolni. Úgyhogy azonnal kezdem is in medias res, a dolgok közepébe vágva. Metzola asszony, köszönöm szépen az ön kérdéseit, megjegyzéseit. Köszönöm, hogy az aggodalmait felvetette. Ami a határbiztonságot illeti az Európai Unió külső határain, és milyen nyomásnak vagyunk ott kitéve. Mindannyiunknak tudni kell, látni kell, hogy az elmúlt évben nem volt olyan nagy a nyomás, mint 2015-ben. 2015 volt a válság csúcsa, a migrációs válság csúcsa. Az Európai Unió válasza és a tagállamok válasza megfelelt a kihívásnak, és ez adekvát volt. Ez nem jelenti azt, hogy minden dolog jól működött, ennek természetesen tudatában vagyunk. Az is nagyon fontos, hogy a megoldásokon dolgozzunk, de közben meg kell tanulnunk az elmúlt évek tanulságát levonni. A feladatunk az, hogy biztosítsuk, hogy a legislatív javaslatok, amelyeket az Európai Bizottság tesz, ezek eléggé világosak legyenek, és reagáljanak az európai polgárok aggodalmaira, és reagáljanak a kihívásokra. Most visszatérek a Frontexre. Nos, világosan igyekszem fogalmazni, a harmadik országokkal való vitát szeretnénk lezárni, főleg a Balkán országokra gondolok. Itt a jelenlegi jogi keret végrehajtásáról van szó, illetve a az országokban megjelenő csapatok összetételéről. A javaslat szeptemberi javaslat, a hatályt kiterjesztették másik harmadik országokra is. Itt konkrétan a szomszédos országokról van szó, a külső határokon fekvő szomszédos országokról. Azt gondolom, hogy a harmadik országokkal folytatott párbeszéd lehetővé teszi azt, hogy a tárgyalásokat megkezdjük harmadik országokkal is. Weidenholzer úr, megpróbálom az ön kérdésére adott választ, Helga Stevens asszony kérdésére adott válaszsal összekapcsolni. Ön az európai menedék rendszer de vonatkozó kérdést tett fel. Tudjuk, hogy ebbe az anyagban nagyon nagy erőbefektetés vagy energiabefektetés volt, és nagyon sok minden nagyon sok lépést tettünk annak érdekében, hogy megoldásokra jussunk, előrelépésre jussunk. A bel- és igazságügyi tanács elnökeként én folytatni fogom a munkát, a pozitív megoldások keresése és megtalálása érdekében, amely segít nekünk abban, hogy a biztonság és a szolidaritás közötti egyensúlyt megtaláljuk. Ezek olyan témák, amelyeket soha nem szabad elfelejteni. Számos megközelítés volt, csomag megközelítés, illetve volt egy másik javaslat, mely szerint ezeket egyéni szinten kellene kezelni. Amit szeretnénk elérni, az az, hogy legalább néhány komponenst kivegyünk a blokkolásból, legalább néhány témában előrelépést elérjünk el, érjünk el, és a két megoldás közül egyik mellett sincsen egyértelmű többség. Nos, már csak az a lehetőségünk, hogy néhány legislatív javaslatot eh, véglegesítsünk ott, ahol ez lehetséges. Aztán a Dublin 2. Nos, az Európai Parlament már rábólintott a tárgyalási mandátumra. Tudjuk, hogy mennyire fontos a Dublini rendszer reformja, hogy jobban működjön a menedékrendszer. Itt az eurodakról van szó, a visszafordításról van szó, illetve eh, a befogadási irányelvről. Ezek nagyon fontos komponensek. Technikai szinten a tagállamokkal folytatjuk az együttműködést, hogy az Európai Parlamenttel való tárgyalások újra megkezdődhessenek, vagy folytatódhassanak. Aztán a következő javaslat ami a menedék témára <clears throat> vonatkozik. Szeretnénk itt is a tanácssal folytatni minél gyorsabban a munkát. Aztán volt még egy kérdés a kék kártyával kapcsolatban, és itt is lenne egy válaszom. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament tudja, hogy az intézményközi megállapodások hogyan állnak. a kék kártya irányával kapcsolatban. A tárgyalások nagyon nehéznek bizonyultak, de miért volt ez így? Azért, mert a két intézmény álláspontja hát nagyon különbözik egymástól. Az előző elnökségeknek is szeretnék köszönetet mondani, ők ugyanis a kompromisszum értelmében cselekedtek, és el kell ismernünk azonban azt is, hogy ezen javaslatok közül egy sem volt sikeres. A román elnökség a legális migrációt, mint prioritást határozta meg. Az előadásomban erről már mindent elmondtam folytatjuk a Blue Card anyaggal kapcsolatos munkát, azzal a céllal, hogy megoldásra jussunk. Egy olyan megoldásra, amely aztán elfogadható lesz a jogalkotók részéről is. Itt a siker egyértelműen attól függ, hogy mennyi támogatást kapunk a tagállamokból. Stevens asszony, ön Az ön kérdése az előrelépési mechanizmusról szólt. Röviden hadd mondjak valamit a korrupcióról és eh, a CVM mechanizmusról az ellenőrzési mechanizmusról, verifikációs mechanizmusról. Biztosíthatom önt arról, hogy tudatában vagyunk annak, hogy csak amennyiben folytatjuk a munkát a reformokon, a korrupció elleni harc témájában, csak így tudjuk a jogállamiságot konszolidálni, és csak akkor lehet az előrelépési jelentés, a progress report pozitív. Ami az én életékességi körömet illeti, a belügyminisztérium hoz tartozik a korrupció ellenes hivatal, és itt követjük a korrupciós eseteket és vizsgáljuk ki. Itt nagyon agasztónak tartjuk a helyzetet, és nagyon fontosnak tartjuk a javításokat, a korrekciót, az eszközök kidolgozását a korrupció elleni fellépésre. Tisztelt Sargentini asszony, köszönöm szépen az ön kérdését. Ön említette a migrációs válságot, a menekült válságot, a földközi tengeren. Ez a kérdés, ez a kérdés ez aggasztó számunkra is. Azt gondolom, hogy elég szolidárisak voltunk. A migrációs nyomás továbbra is nagy kihívás. ahhoz, hogy ezek a helyzetek, hogy ezeket a helyzeteket el tudjuk kerülni, mint ami a földközi tengeren is felmerült, azt gondolom nagyon fontos lenne koordinált módon eljárni, és ezért kellene a hatékony és koherens lépésekre helyezni a hangsúlyt. Nos, elnöki osz, osz, országként Románia szolidaritást kért a tagállamoktól. Azok az országok, amelyek hajlandóak mm, menekülteket befogadni, jelentkeztek. Románia ezen országok közé tartozott, a Dublini rendelet alapján öt szemét fogadtunk be és az Európai Bizottság javaslatát, amely 2018. december 4-i javaslat, ezt nagy figyelemmel követtük, határkezelés és migráció kérdéséről szól, ez ezen a e, úton kell folytatnunk a megoldáskeresést, e, átmeneti megoldásokat találni, a, a az felmerülő akut problémákra azonnali megoldásokat találni. A tagállamok ezt az irányt preferálták. Továbbra is figyelemmel kísérjük ezt a témát a jövőbeni egyeztetéseink során. Tisztelt Koeljó úr, köszönöm szépen az ön kérdését is, és ön arról beszélt, hogy Románia és Bulgária a Schengen térséghez kellene, hogy tartozzanak. Hadd említsem az Amsterdami szerződést. Itt eh, arról van szó, hogy az aki kommunater, tehát a közösségi vívmányok eh, betartása minden tagállam számára elengedhetetlen, és eh, ide tartozik az is, hogy a törvényhozást vagy a jogszabályokat maradéktalanul be kell tartani, és ez a határ ellenőrzés megszüntetését is illeti Románia ezt megtette, ez volt a cél 2007 után, hogy a Schengeni térséghez csatlakozni tudjunk, és ezt a célt követjük. Köszönöm szépen a folyamatos támogatást, az intézmények, a parlament, a bizottság részéről. Az önök támogatása nagyon fontos számunkra, és a célunkban előre visz bennünket. Ez azt is mutatja, hogy ezt a helyzetet meg kell oldani. A legutóbbi viták az Európai Parlamentben azt mutatják, hogy a tanácsnak döntést kell hoznia, mégpedig minél hamarabb. ami Románia és Bulgária Schengeni tagságát illeti. 2011 óta minden kritériumot betartunk, továbbra is érvényesítjük és megvalósítjuk a Schengeni, aki minden követelményét, tudjuk, hogy ez mennyire fontos, és most nagyobb szükségünk van az egységes európai támogatásra, mint valaha. Nincs szükségünk arra, hogy a tagállamok között művi különbségtétel legyen. Azt hiszem, hogy minden szereplő, mind azok, amelyeknek még vannak aggodalmaik ezen témával kapcsolatban, mind a többiek meg kell, hogy értsék az érveinket eh, ezzel a témával kapcsolatban. Ezért Romániának nincs olyan szándéka, hogy most vagy a jövőben az európai vívmányok végrehajtása során eh, ellenőrzés alá tartozzon. Az álláspontunkat többször is említettük, hangsúlyoztuk, és a mi megközelítésünk a véleményem szerint korrekte, Nem akarjuk, hogy eh, minket továbbra is ellenőrizzenek, felügyelet alatt tartsanak, hiszen az eljárás már szinte lezárult. Ami pedig a kérdéseket illeti, köszönöm őket. Zdekovski. Uh, întrebarea uh, dumneavoastră se referea la legătura dintre propunerea de... Köszönöm szépen a kérdést. Ez uh, a visszatérési irányelvhez kapcsolódik. Az egész közös európai menekültügyi csomag itt a tét. Most a harmadik országokbeli állampolgárok visszaküldése nagyon fontos része a migrációs politikánknak, és az is fontos, hogy biztosítsuk a megfelelő forrásokat azok számára, akik nemzetközi oltalmat élveznek. Természetesen az egyik fontos eszköz a kezünkben, ez a Recast irányelv. Szeretnénk minél hamarabb előrelépni, befejezni a tárgyalásokat, és egy általános megközelítést kialakítani még az elnökségi mandátum alatt. Természetesen sok problémát felvet mindez, erre jó magam is utaltam már. És hát együtt kell dolgoznunk, illetve vannak olyan akadályok, amelyeket közösen kell legyőznünk. Még folytathatnám a sort, de talán itt az ideje, hogy megadjam a szót az igazságügyi miniszternek, de még azelőtt én is szeretném megköszönni Makovei asszonynak a kérdését, a Jurodakkal kapcsolatos kérdést vártam, de szeretném önt is biztosítani azzal kapcsolatban, hogy itt is mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a fájl előre tudjon lépni. Köszönöm szépen, esetleg további kérdések. Azt hiszem, hogy a, azok a kérdések, amelyekre nem volt ideje válaszolni, talán írásban is megteheti ezt. Ez sajnálatos, de hát nincsen több időnk. Önni a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy szeretnék utalni Roberta Metzola által elmondottakra, ő annyit mondott, hogy Románia kell, hogy az Európai Unió példaképe legyen. Arról mindenképpen biztosítanám önt, hogy jelenleg, ahogyan elmondtam, az Európai Unió a románok szívében van, ez azért is van így, mert látták, és meg tudtak győződni arról, hogy ez egy közös biztonság és szabadság térsége. Ők csatlakoztak ehhez a területhez, és ezért nagyon nagy bizalommal fordulnak iránta. Leírtam az összes kérdést, hogyha ezeket a kérdéseket közelebbről megvizsgáljuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy miután én most ugye a bel- és igazságügyi tanácsot képviselem. Itt vannak olyan kérdések, amelyek kifejezetten Románia belügyeire vonatkoznak. Ezekre megpróbálok majd röviden válaszolni, de ezek nem a soros elnökség hatáskörébe tartoznak. Mákovei asszony, ön elmondta, hogy szeretnénk kiterjeszteni az, e, az Európai Ügyészség hatásköreit még mielőtt az megkezdeni a működését. Én ilyet nem mondtam, mert ezen keresztül a szerződés 86-os cikkét sértenénk meg. Először meg kell vizsgálnunk az Európai tanács végkövetkeztetéseit, illetve a bizottsági javaslatokat erre vonatkozólag. Én a jövőről beszéltem, mert a jövő az nem a jelen, és számunkra akkor kezdődik a jövő, amikor működőképessé válik az Európai Ügyészség. Tehát akár a 86-os cikk értelmében sem tehetnénk most semmit, nem is kívánunk semmit sem tenni. Nézzük most a jogállamiság kérdését. Ez egy olyan téma, amely nagyon gyakran felmerül, és ezért én most a saját álláspontomat fogom ismertetni. Mi nem tudunk arról, de önök úgy feltételezik, mintha tudnánk arról, hogy a különböző országokban más és más szempontok alapján kell megítélnünk a jogállamiságot, mint hogyha itt kettős mérce lenne, de nem is lehet egyformán értékelni, mert a jogrendek különböznek, különbözik a történelem, és különböznek a hagyományok is a jogállamiság kérdéskörében. Ez teljesen egyértelmű. De mi az, ami viszont közös? Valaki elmondta, hogy a szerződés értelmében kellene értelmezni a jogállamiságot, és ez valóban így is van. Ez pedig a közös európai standardok alapján válik értelmezhetővé, megfordíthatatlan, de ugyanakkor nem a ritmusát kell vizsgálni, hanem inkább egyfajta visszafordíthatatlan folyamatra gondolok. Meg lehet erősíteni a jogállamiságot, és ez pedig a Velencei Bizottság ajánlásaiban is tetten érhető. Ugyanakkor a jogállamiság struktúrája változhat országról országra vonatkozólag. A jogállamiság attól is függ, hogy hogyan értelmezzük, hogy az adott ország alkotmánybírósága hogyan vélekedik bizonyos kérdésekről. Ezeket nem is lehet egyébként megkérdőjelezni. Volt egyébként korábban Lengyelországban és Romániában is erre lehetőség, de most már ez is kizárt. Vagyis ez azt jelenti, hogy az a megjegyzés, amely a mandátumokra vonatkozott, a nemzeti értékek, az európai értékek konszolidációjának mentén úgy tűnik, hogy lehet a standardokat emelni, ugyanakkor kritikával illetni a származási országot nem kell. Az Európai Büntető Törvénykönyv vet jól ismerem, meg is vizsgáltam az összes országban meglévő büntető törvénykönyveket, és vannak olyan országok is, ahol például a közti, tehát a köztiszteletben álló személyek, hogyha kritizálják az államot, az egy büntető jogi, tehát az, az, az egy, ez benne van a büntető törvénykönyvben. És hát természetesen a lehető legtöbbet szeretnénk előrelépni, És hát ami a normákat illeti, ezeknek a kapcsán szeretnénk egymáshoz közelíteni a jogrendeket, de hát a többi kérdés az még nyitva van. Voltak itt természetesen más kérdések is, amelyekre többen is utaltak. Például a romániai jogállamiság helyzetére vonatkozólag és az igazságszolgáltatást illető kritikákra gondolok. Valóban 100 fogvatartott szemét engedtünk szabadon, és itt most a saját véleményemet fogom ezzel kapcsolatban elmondani. Megfelelő információk szükségesek ahhoz, hogy véleményt ki lehessen alakítani, és nem tudom, hogy ez egyáltalán mennyire van meg az önök esetében, hogy ismerik-e a hátterét és a kontextusát ezeknek, ennek a kérdésnek. És valóban a legfelsőbb bíróság nem hagyna jóvá semmi, ö, semmiféle jogtalan döntést, vagyis ...2014 óta a legfelső bíróság a, ö, ennek a követelményeknek nem felelt meg, ugyanakkor a az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy 2014 óta azok a perek, amelyeket nem ismert el a legfelsőbb bíróság, azok hatájon kívül helyezte őket, tehát ehhez a dolog háttere. Itt tulajdonképpen egy alkotmányossági vitáról van szó, mert a vád alá helyezés sem, tehát így visszamenőleg ezeket érvénytelenítették. Természetesen Romániában sem történhet meg az, hogy bárkit csak úgy szabadon engedjenek, nálunk jogállamiság van, és nem lehet valakinek azt mondani, hogy egy olyan bíróság ítélte el, aki, amelyet illegálisan hoztak létre, amelyet hatályon kívül helyeztek, és hogy ennek ellenére ezeket a személyeket mégis börtönben tartjuk. Ezeket a pereket újra fel kell venni, nem csak azok esetében, akiket már szabadon engedtek, hanem azokban az esetekben is, amelyekben, ezek a, amelyekben a korrupcióval vádolt személyek jelenleg börtönben vannak. Meg kell vizsgálni, hogy jogszerűen járt, volt, tehát jogszerű volt-e az eljárás, és a bizonyítékok megfelelnek-e az alkotmányos követelményeknek. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan időszakban történt ítéleteket vontunk vissza, amelyeket utólag a Szalkotmánybíróság érvénytelenített. Ami pedig a Velencei Bizottság ajánlásait illeti, ezeket természetesen tiszteletben tartjuk és betartjuk. A Velencei Bizottság kimondta, hogy nem szabad visszahívni egy-egy apró fegyelmi probléma miatt a legfelsőbb bíróság bíráit. Mi ezt a cikket a Velencei Bizottság javaslatára töröltük a jogrendünkből, 20 év után nagyon sok, tehát a bírók 20 év után nyugdíjazhatók, ezzel kapcsolatban is voltak kritikák, és a, bizot, a Velencei Bizottság is elmondta, hogy ez nem felel meg számukra, úgyhogy ezt a jogszabályt is módosítottuk, és ennek, érdek, ennek következtében a bírák 20 év után nem mehetnek nyugdíjba, 7500 bíráról van szó, ezekből nagyjából 2000-en mentek volna nyugdíjba, őket érintette volna ez a jogszabály, de hát ez nagyon nagy hiányhoz vezetett volna a román igazságügyi rendszerben. Természetesen nagyon sok más kérdés is van, és még rengeteg aggályról kaptunk, kaptam tájékoztatást, megpróbáltam ezeket csoportosítani, amennyiben nem volt lehetőségem arra, hogy minden kérdésre választ adjak, úgy írásban fogom ezt megtenni. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, Kérem, hogy jelezzék, hogyha úgy gondolják, hogy maradtak kérdések, amelyekre nem kaptak választ, és akkor eh, ezen keresztül kiegészítheti a miniszter úr az adott válaszokat majd írásban is. Még egyszer köszönjük szépen. Koéjó úr, ügyrendi felszólalás, igen, ön azt mondta, hogy eh, írásban válaszoljanak a miniszterek a nem megválaszolt kérdésekre. De volt itt egy nagyon fontos kérdés, amelyre többen is utaltak a kollégák közé, körül, közül. Ez pedig ö, jogalkotási kérdésekre vonatkozott, a prioritásokra vonatkozólag. Áprilisban lesz az utolsó találkozónk Mm, Strasbourgban, és a tanács azt mondta, hogy új trilógusokat februártól kezdve nem kívánnak már elindítani, úgyhogy van egy fontos kérdés, az, hogy melyek azok a jogalkotási anyagok, amelyeket le kívánnak zárni, még az elnökség alatt. Nagyon fontos lenne nekünk ezt tudni. Igen, ez nem egy ügyrendi kérdés volt, de hát önnek nagyon nagy a tapasztalata, kedves Coelho úr. Nos, hát először is arra kell emlékeztetnem mindenkit, hogy ez a gyors talpaló, és hát ugye a miniszter úr és az egész csapata arra utalt, hogy mik lesznek számukra a prioritást képező ö, fájlok. Tudjuk, hogy nagyon intenzív helyzet közepén vagyunk, partnerségben kell dolgoznunk, raportörökkel, mindenkivel egyeztetve, úgyhogy egyelőre erről csak annyit mondhatunk, hogy ez egy folyamat, én nem gondolom, hogy erre a kérdésre most kielégítő választ lehet adni, de az biztos, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy mi az, amit áprilisig lehet zárni, és mi az, amit nem lehet lezárni. Erre próbáltak utalni, és vannak olyan fájlok is, amelyeket egyszerűen blokkolva vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk vannak, van a legtöbb ilyen esetünk, és ezért is van az, hogyha megengedik, ezért gondoltam én is azt, hogy inkább az igazságügyre vonatkozó kérdésekről beszéljünk, és ne annyira a román belügyekről. Esetleg röviden kíván választ adni erre? Egyébként elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akiknek a következő napi rendi pontok jutottak. Egy utolsó gondolatra átadom a szót akkor a miniszterasszonynak jogalkotási prioritások, esetleg egy-két mondatban összefoglalná ezt. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdést. Távolról sem kívántam kikerülni a választ. Az Prezentáció során abban bíztam, hogy világossá tudom tenni, mennyire fontos, hogy haladjunk az összes jogalkotási dossziéban. Persze most egy kicsit nehezemre esik elmondani, hogy milyen számú dossziét kívánunk leszállni, hát lezárni a parlamenttel, a bizottsággal partnerségben dolgozunk, tehát most végig kéne menni, mit csinálnak a partnerek, és ha most számot mondok, akkor attól tartok, hogy számszerűen nem tudok helyes választ adni. Biztosíthatom önöket arról, hogy az összes anyagban haladni akarunk, nekünk az összes anyag fontos. Emlékeztetni szeretnék arra, amit én mondtam, illetőleg az Európai Parlament előtt a miniszterelnök asszony mondott, román elnökségként a mi megközelítésünk az, hogy kicsit nehéz helyzetben vagyunk. Ez egy rendkívüli felelősség, ami ránk hárul. A realizmus és az ambíció az, amivel leírható a munkánk, és nem szabad elfelejteni, hogy nagyon kevés időnk van arra, hogy a témáinkat lezárjuk. Természetesen örülünk a trilógusoknak, hogy ezekre sor kerül, és lehetőleg sok dosszié szeretnénk lezárni. Köszönöm. Hát, eh, ugye vannak, akik egyenlőbbek, eh, az egy, mindenki egyenlő, csak vannak, akik egyenlőbbek, mondja Orwell, ugyebár az elnökség a bizottság elnökével szemben ez egy hatékony, jól szervezett és elkötelezett elnökség. Az előadók, a kulcskérdés, ugye egy Dublin és a csomag, ez az, amivel foglalkozniuk kell. Mi fog történni? Ez a nagy kérdés, vagy az e-evidence, mert bármilyen más témát mondhatnék, hogyan tudunk ilyet operatívvá tenni, és ez minden prioritást érvel. De hát a legtöbb fájról ezt mondhatjuk el, hogy fontos. Ellentétben velünk nem állnak le az anyagjaik, ők dolgoznak rajta tovább. A téma tehát az, hogy az előadók elkötelezetten dolgoznak, a legmagasabb szint keményen dolgozik, meggyőződésem szerint ez így történik. Mi az, ami fontos? Mi a következő lépés? Ez egy a nagy kérdés a parlamentben természetesen, a maradó időben. Lehet, hogy nem az a legfontosabb, amit mi gondolunk erről. Más területeken számos joganyag van, ahol nincs blokk, ahol, tehát legalábbis nem olyan módon, ahogyan mi ezt ismerjük. Tehát ez nem ügyrend, ugye, Mekavei asszony? Ne, nem ügyrendet akar ön. Tudja, hát ha őszinte vagy... Hm. De nem lesz ügyrendi, tudom. Azt mondtam, hogy érdemi mm, kérdést. De akkor az nem ügyrend. Hát őszinte leszek. 20 másodperc? amit kaphatok, mondja meg a asszony. Pszichológiai hadviselés, amivel itt szembesülünk. Segítsen nekem, kérem. Jó, akkor ezzel lezárjuk. Nem akarom elnyomni. Mindenféle előadó van, árnyék előadó, stb. És el kell, hogy mondjam, az ő javukra beszélek. Igen, ők is a saját politikai ügyeket nagyon fontosnak tartják, és hát bizonyos anyagokat szeretnének előtérbe helyezni, és hát ők tárgyalnak az elnökséggel, és azt is láttam, hogy az elnökség milyen keményen dolgozik ezen. És kérem, hagyjuk ezt az pontot most itt. Tehát most ahova jutottunk, most a miniszterekkel nagyon szépen tudjuk lezárni, jó? Nincs rendben. Jó, nem ért egyet vele. Azt akartam csak mondani. E, a saját hazámat védem csak. Jó, oké. Wikström asszony később érkezett az összes képviselő keményen dolgozik. Lássák ugye, hogy vegyék észre, hogy különböző előadók dolgoznak különböző témákban, de, de nem szokásos időket élünk, kevés az idő, mindenki keményen dolgozik, a saját anyagával van elfoglalkozva. Köszönöm még egyszer az előadóknak, és tudom, hogy foglalkozik ezzel az elnökség. Álljunk hozzá pozitívan, hogy lehetőleg sok mindent tudjuk lezárni. Köszönöm a minisztereknek, a tímeknek, és hát ez csak a munka eleje, ahol tartunk, és nyilvánvalóan intenzíven fogunk együttműködni a hátra lévő időben. Köszönöm szépen még egyszer. Dán asszony és eh, Tuader miniszter úr. Ah, köszönöm Lenárc úrnak, hogy ennyire türelmes volt a következő pont, az uniós információs rendszerek együtt, és együttműködés, menekült egy interoperabilitása, tehát ez lesz a következő napi rendi pontunk. Parancsolj, Lenárc úr! Rövid leszek, és remélem, hogy ezzel időt tudunk nyerni, visszaszerezni, hogy úgy mondjam, elnézést kell kérnem Melo úr nevében, aki sajnos megbetegedett a mai napon, nem tud eljönni a mai napon, de én röviden eh, beszámolok a trilógusokról az interoperabilitási témákban. Az interoperabilitással kapcsolatos munka jól haladt. Eh, szavazás volt elmúlt év októberében a szakbizottságokban, négy trilógus volt, eh, az osztrák elnökség alatt az utolsó pedig december 13-án volt, amikor sikerült jól kiegyensúlyozott kompromisszumot találni az összes fennálló még politikai ügyben. A legfontosabb az az volt a közös tárolási rendszer használata a bűnüldözési célokkal, a bűnüldözési rendszerek számára hozzáféréssel, és ezzel a rendszer hatékonyságot szeretnék megőrizni, másrészt viszont a megnehezített hozzáférést is biztosítani kell, mint hogyha Mikovai, Mikovai azt mondja, odakint folytatná az ülést. Kérem kollégák csendben. Sikerült a rendszer hatékonyságot megelőzni, de az adatok biztonságát is szeretnénk garantálni. Ehhez eljárási garanciákra van szükség. Az interoperabilitás nem kerül ki olyan szabályokat, amely az adatokhoz való hozzáférés szabályozza. És adatrendszerekkel kapcsolatban további tárgyalásokat folytunk meg, vagy konkrétan a Schengeni információs rendszer használatánál kell ezt megemlíteni Na, ragaszkodtunk Európai Parlamentként ahhoz is, hogy meggyőzzük a tanácsot arról, hogy eh, egy webportált eh, indítsunk be az adatügyekben, az adathozzáférést a polgárok számára biztosítani kell, és a személyes adatokhoz való hozzáférést szigorítjuk. A következő, december óta folytatódott a munka, naftával nem sikerült még teljesen lezárni, néhány pont még nyitva maradt, az információs szabadság kérdése, illetve az operatívvá tétele az egyes adatoknak. Itt Mit kompromisszumra törekszünk az intézmények között a következő trilógus remélhetőleg az utolsó lesz a román elnökség alatt, február 5-én lesz ez konkrétan, és bizakodva várom, és akkor sikerüljük ezt az egész ügyet lezárni. Ez óriási dolog lenne. Decem, 2017. decemberében született a bizottsági javaslat, 2019. januárjában, tehát alig telt egy év, és nem igen lett volna az lehetséges, hogyha nem alakult külve a jó együttműködés az árnyék előadók között. Rendkívül fontosan elkötelezetten dolgozott a személyzet a különböző frakciókban is, a titkárságok, a, li, a, tit, a LIBE titkárság is kiváló munkát végzett és hát meg kell említeni a szervezetek hozzájárulását, az IDPS, az alapjogi ügynökség, stb. Tehát az Európai Bizottságnál dolgozó emberek is Köszönöm valamennyiüknek, és nagy örömmel várom, hogy ezt tényleg befejezzük februárban, és akkor szavazni tudunk még áprilisban. Köszönöm szépen Lenárszónak, köszönöm szépen, hogy a trilógusról beszámolt ilyen módon. Erről, vagy egy másik potról szeretne Szilvia beszélni? Erről. Pontosan ehhez szeretnék hozzászólni. Azt hiszem eljött az ideje annak, hogy tímként beszéljünk erről. Janom Lenners alatt a tím valóban büszke lehet magára, mennyire jutottunk, és köszönöm szépen Jeromnak és a rendkívül hatékony, kiváló, de mégis kedves vezetést. Messzire jutottunk az interoperabilitási csomaggal, és nyilvánvaló, hogy eredményeket értünk el néhány aggályt, amit felvetettük a bizottsági javaslat kapcsán az elején, most is sikerült kezelni. El kell, hogy mondjam, ez őszinte, egyenes, őszinte módon tárgyaltunk mindennek előtt a Common Identity Repository, a közös személyazonossági tárolásról van szó, és és hát itt garanciák voltak természetesen, amik előtérbe kerültek az interoperabilitás kapcsán, a működés és a, a garanciák viszonya, és óriási erőfeszítéseket tettünk, hogy tényleg jó használható legyen a rendszer az interoperabilitás után is. Örülünk annak a frakció szintjén, hogy módosítókat tudunk bevezetni a gyerekek védelme érdekében, az alapjogok védelme az EU polgárok számára, de vonatkozik ez harmadik államok polgáraira és ez az, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információ, tájékoztatás nagyon fontos. Persze mindig vannak témák, amiket még politikai szinten végig kell tárgyalni, de én is abban bízom, hogy a mandátumunk alatt lezárjuk ezt az ügyet minél hamarabb, annál jobb persze, mert így az információcserét javítani tudjuk a tagállamok között, de biztosítjuk e közben és ez a alapja az egésznek, azt, hogy biztonságosan kezeljék az adatainkat, és garantálják a mi biztonságunkat, mindenki biztonságos gazdaságát itt a kontinensünkön. Ennek érdekében dolgozunk. Köszönöm szépen, Cecília. Kíván-e más reagálni erre még? Az interoperabilitás témájára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elvégzett munkát az előadónak, az árnyék előadóknak. Kedves kollégák, köszönöm még egyszer. Tovább lépünk a hetedik pontra. A közös európai menekültügyi rendszer, a végrehajtási jelentés következik. Egy tanulmány bemutatása, ami történik majd. Ez egy halasztás következtében kerül sor erre a mai napon. Egy együttes vitáról van szó, a közös európai menekültügyi rendszerről. A koordinátorok döntésének következtében kerül erre sor. Különböző európai menekültügyi eszközök vannak, ezek közhangjáról szeretnék beszélni, és egy részletes beszámolót kapunk majd az bizottság részéről. Sőt, tehát ez megvan már, amit összeállítottak a részletes anyag a dokumentumok között Nincs időnk. Ez lenne a bevezetőm. Maga az anyag meglehetősen hosszú, mint mondtam. Kedves kollégák, időközben az idő meglehetősen előre szaladt. Ryan úr az Európai Bizottság képviseletében az első hozzászóló ebben a témában, és Hát akkor Ryan úr, meg is adom a szót önnek. Egy kicsit rövidre zárom a dolgokat, mert még további fontos ügyeink vannak. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságot arra kérték, hogy röviden mutassa be a munkát, amit folytattunk. A közös menedékrendszer eszköztárával kapcsolatban. És hogyha jól értettem, ennek az volt a célja, hogy bizonyos jelentéseket miért nem fogadtak el a SEASZ végrehajtásával kapcsolatban. Avramopoulos úrnak küldtek egy levelet eh, eh, karácsony előtt a szakbizottság részéről, úgyhogy erre is ki fogok térni. Először is azt szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi az Európai Uniós mm, jogszabályok végrehajtását. A közös menedékrendszer eszköztárára is vonatkozik ez. Mindeközben persze folynak a tárgyalások az eszközök reformját illetően is. Ebben az összefüggésben a bizottság egyéb dolgok mellett számos szakértői ülést is szervezett a tagállamokkal, hogy a az interpretáció, az értelmezés, a transpozíció és az eszközök gyakorlati aspektusait megvilágítsa. Például kontakt, kontaktbizottságokat hoztak létre minden intézkedésre lebontva, ahol a tagállamok és az érintett felek összeülnek, és a Libet titkárságot is meghívták erre, és részt is vettek ott. Emellett számos tanulmányt készítettünk az intézkedések végrehajtásáról, gyakorlati végrehajtásról, transzpozíciós intézkedésekről, amelyeket a tagállamok elfogadtak. Emellett számos helyi missziót folytattunk le a tagállamokban, hogy megvitassuk a végrehajtási problémákat a tagállami hatóságokkal, érintett felekkel, és megvizsgáltuk a helyzetet saját szemünkkel. Azonosító intézkedések re eh, eh, eh, került sor, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet a hiányokat pótolni. Az EASO, a menedékügyi támogató hatóság és hozott intézkedéseket a tagállamok támogatására az Európai Bizottság egyes esetekben jogi lépéseket indítványozott a tagállamok ellen, ahol nagyon súlyos hiányosságok merültek fel. Vagy ahol teljesen világos az, hogy hogy nem fognak, nem teszik meg a szükséges lépéseket. Emellett az Európai Bizottság segíti a az EASZO munkáját, a tagállamokat is segítve, és közösen az ügynökséggel gyakorlati támogatási intézkedések kidolgozásán dolgozik. Görögországban, Olaszországban helyszíni segítséget is nyújt, de másút is, Bulgáriában és Cipruson, aztán képzési segítséget nyújt, illetve gyakorlati iránymutatások kidolgozásával is segíti a nemzeti menedékügyi hatóságokat. Két fontos példa az úgynevezett fogadási sztenderdek és indikátorok kidolgozása az ügynökség részéről, hogy közös sztenderdek valósuljanak meg. Egyes esetekben nagyon technikai aspektusokról van itt szó, illetve a származási ország jelentések vagy, vagy információk megadása is nagyon fontos, hogy a hogy közösen tudjuk megállapítani a védelmi elvárásokat, szükségleteket, igényeket és jogosultságot. Ez egy olyan gyakorlat, ami még csak most kezdődött el, és ez az ország iránymutatási feljegyzésekben vagy jegyzetekben tükröződik. Végül pedig említenem kell a szerződésszegési eljárások indítását tagállamok esetében, hogyha nem hajtják végre a közös szabályokat. Itt most csak néhány statisztikát említenék. 62 nyitott jogsértési eljárás van tagállamokkal szemben, amikor is a menedék jogszabályokat nem tartották be, főleg a kommunikáció hiánya, a bejelentés hiánya, a transpozíció hiánya, egyes ügyek még, a legtöbb ügy még mindig nyitva áll. Említettem a tagállamok által bejelentett transzpozíciós intézkedések vizsgálatát. Aztán a bejelentési rendelkezések ezeket is, ezekre is kitérnék. Nos, ezek a rendelkezések, amelyeket ez a szakbizottság, amelyeknek a, re, ez a szakbizottság hívta fel az Európai Bizottság figyelmét, Nos, ezek azt várják el, hogy az eszközök végrehajtásáról jelentsenek a tagállamok, és minden olyan eszközről, amelyet szükségesnek tartanak. Természetesen. Ami történt, az a következő volt gyorsabban történt ez, mint ahogy ezt vártuk. A más a közös e, európai menedékügyi rendszer második generációja elfogadása után egy olyan menekült válság volt, amely a jelenleg érvényes menedékügyi rendszer hiányosságait tárta fel. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy szükséges végre kell hajtani bizonyos módosításokat, ez nagyon fontos, és a 2016-os áprilisi nyilatkozat született meg ennek fényében, és májusban és júliusban, 2016-ban további nyilatkozatokra és módosításokra került sor. Ezek figyelembe venték az intézkedések monitoringjával levont tanulságokat. Azonban a folyó tárgyalásokat zavarta volna, hogyha az Európai Bizottság emellett és ezen javaslatok elfogadása után jelentéseket fogadott volna el ezen intézkedésekről. Ugye elmondtam, hogy a jelentések elfogadásának a célja az volt, hogy rávilágítsunk arra, hogy miért van szükség eh, legislatív módosításokra. Az Európai Bizottság eh, bizonyos javaslatokat tett, ezeket nagyon körű um, magyarázó része látta el, és ez felvetette a problémákat, amelyek a jelenlegi akival kapcsolatban merülnek fel és amelyek rávilágítanak az intézkedések módosításának szükségességére. Azt hiszem, hogy most egyelőre ennyiben hagynám. Köszönöm szépen, Steven úr. Rem, remélem, hogy nem félemlítettem meg, nem akartam udvariatlan lenni. Nem akartam, e, csak azt kértem, hogy ne lépjen túl a, e, a e, adott időn. Dr. Fernández és Dr. Van Balahoy következnek, és eh, Nevada eh, asszony, akinek szintén van phd -e, tehát itt mindenki doktor. Az EPRS-től és ők arról fognak beszámolni, hogy mennyi, mibe kerülne az, hogyha nem európai megoldásokat találnánk a menedékpolitikára? Tessék. Köszönöm szépen, már bemutattuk január 7-én ezt a tanulmányt, és most folytatom ott, ahol akkor abba hagytuk. Arról van tehát szó, hogy mennyibe kerül az, hogyha nem európai megoldást találunk a menedék kérdésre, és hogy milyen gazdasági hatásai lennének ennek, és milyen szociális hatásai. A kulcsfontosságú pontok, kulcspontok, ezek itt láthatók megnéztük az Európai Uniós fellépésben a hiányosságokat és akadályokat a menedék úton keresztül. Onnantól kezdve, hogy nincsenek legális útvonalak, nem megfelelő a felkutatás és a mentési eh, akció egészen addig, amíg elismert menekülté válik valaki. A következő pont az az, hogy az Európai Uniós szintű további fellépésen keresztül hatékonyabban szembe lehet nézni azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a tagállamok szembenéznek, miközben a közös célkitűzéseiket és alapjogi kötelezettségeiket akarják teljesíteni, és a jogállamiság, a határellenőrzés, a jogi, legális migráció egy eh, külső politikák területén további fellépésre van szükség, hogy elérjük a célokat. Ahogy ez a tanulmány működött, vagy ahogy ezt elkészítettük, nos, ez nem konkrét legislatív fájlokhoz csatlakozott, hanem megnéztük a menedék utat, Asylum Journey-t, és ez új perspektívákat nyit meg. A hiányosságok és akadályok, amelyeket a tanulmány felvet, ez a szakbizottságban felvetett pontokkal egybeesik, nincsenek legális útvonalak az Európai Unióban ahhoz, hogy nemzetközi védelmet kérjen valaki, nincsen megfelelő felelősségmegosztás, nem megfelelő a fogadási feltételrendszer, nem gyenge a végrehajtás az menedékeljárások területén, korlátozott szolgáltatásoknál állnak rendelkezésre arra, hogy az integrációt biztosítsák a menekültek számára, eh, aztán a visszatérítési döntések eh, végrehajtásában is eh, korlátozások vannak, nincs monitoring mechanizmus, és nem felelnek meg az alapjogoknak. Erre majd ki fogok térni egy pillanat múlva. A következő szlájdon látjuk azt, hogy különbséget kell tenni eh, egyéni szintű hatások között, amikor is eh, és, és, az, és a ö, ö, hatásokat, a tagállamokra gyakorolt gazdasági hatások között. Nos, a, azok a hiányosságok és eh, akadályok, amelyek fennállnak a rendszerben, ezek eh, bizonyos eh, kockázatot jelentenek arra vonatkozóan, hogy a menekültek alapvető jogai sérülnek. Több mint 8000 ember halt meg 2016-17-ben, és tavaly, tavaly is több mint 2000 ember általánosságban nem férnek hozzá az a menedéki joghoz, nem tudják alkalmazni, érvényesíteni az menedéki jogokat, ezek az emberek nem valósul meg a kínzás elleni védelem, hogyha az alapjogokat nem tartják meg. Amikor megérkezik valaki, az applika- elérkezik valaki az a, öm, applikációhoz, meg kell állapítani, hogy nincsen megfelelő, a Dublini rendszer hiányos, nem megfelelő, és nincs, nem konvergensek a rendszerek aztán a gyermekek jogait sem tartják tiszteletben. És aztán, hogyha megtörtént a menedék, menekültként való elismerés, akkor vannak bizonyos gazdasági és szociális jogok, például a munkához való jog, ezt nem tartjuk tiszteletben, nem tartják tiszteletben az európai tagállamok, nincs elég támogatás ebben, ezen a területen. És aztán a helytelen, a helytelen visszafordítási döntések is alássák ezt a jogot Nos, hát a magas költségek ugye nagyon nagy gazdasági hatásokkal is jártak, mint a, mint tagállami, mint pedig EU-s szinten. Itt láthatjuk is egyébként ezeket ebben a táblázatban. Nos, hát egyrészt nagyon sok következménye van, egyéni szinten is az illegális bevándorlásnak, itt főként a megelőző intézkedések jelentenek nagy pénzügyi tervet. Másrésztről szeretnénk az emberi jogokat ért jogsértéseket visszaszorítani. Ezen kívül a nemzetközi oltalomra érdemes személyek esetében ennek adóügyi vonzatai is vannak. Aztán természetesen a szegészségügyi költségek és a lakhatási költségek is ide ö, sorolhatók. A teljes költsége a jelenlegi státuszkónak nagy, nagyjából 49 milliárd eurót tesz ki. Nézzük most a politikai opciókat, ezeket nagyon jól ismerik többen is, hiszen ezekkel dolgoznak minden nap. Az első a humanitárius vízumok be terjesztése, amelyeket egyébként az Európai Parlament is javasolt, a bizottság most éppen ezen dolgozik. Ezen kívül pedig az Európai Menekült Hivatalnak a megtámogatása, a harmadik rendkívül fontos, mert nagyon magas a negatív hatása a nem annak, hogy nem voltunk felkészülve a problémákra, az implementáció és a monitorozás rendkívül fontos ebből a szempontból, ezen kívül pedig fontos lenne az egyéni preferenciák figyelembevétele is, azzal kapcsolatban, hogy hová is szeretne menni az adott személy, ennek a beilleszkedés szempontjából is fontos szerepe van. Ezen kívül pedig a munka, tehát a munkáltathatóság és az integráció kérdése, illetve az Európai Emberi Jogi Konvenció szempontjainak betartatása. Mit is lehetne tenni ezekkel a lépésekkel? Jobban megfelelnénk a saját értékeinknek és a nemzetközi értékeknek, aztán csökkenteni lehetne a hontalanok okozta költségeket, legális útvonalakat lehetne kidolgozni, Mm, kevesebb pénzre lenne szükség a határvédelemben, és a szintegrációt gyorsabban lehetne megvalósítani, ezen keresztül hamarabb adóbevételekhez is lehetne jutni, és végül pedig erősíteni lehetne az emberi jogi helyzetet a visszatérés országaiban is. Természetesen ezeknek, ennek azért van költsége is, de erre szükség van. Nos, hát először fontos lenne a kapacitásokat nemzeti, tehát tagállami szinten is erősíteni. Támogatni kellene a monitorizást, az értékelést, főként a harmadik országokkal való megállapodást terén, európai információs rendszerek naprakészítétele, integrációs programok, nyelvtanulás például, ezek rendkívül fontosak. Vagyis úgy gondoljuk, hogy ezen politikai opcióknak a nettó előnye nagyjából 22 milliárdot tenne ki évente. Természetesen vannak olyan politikai opciók, amelyeket nagyon nehéz jelenleg megbecsülni, ezeknek a költségvonzatát, úgyhogy ezeket nem is kalkuláltuk bele. Köszönöm szépen! Az én prezentációm egy gazdasági értékelése lesz ennek a helyzetnek. Nézzük egy kicsikét, hogy mi is az a történet, az a háttér, amit a számok mögött érdemes meglátni. Ez egy nagyon érdekes és egyedi tanulmány. Gyakorlatilag a megérkezés megelőző időszaktól kezdve vizsgáljuk a helyzetet, és nagyon sok kérdés jogi természetű. Itt a gazdaság és a jogi szempontokat együtt próbáljuk kezelni ebben a tanulmányban, és nagyon nagy kiterjedésű ezért ez a tanulmány. A statisztikáktól kezdve más forrásokat is beépítettünk az anyagba, például a migrációs hálózat által szolgáltatott adatokat is. Ebből rész, vagy létrehoztunk egy adatbázist különböző indikátorokkal az adatbázis kialakítása mellett egy átfogó koncepcióban gondolkodtunk, kilenc akadályt vagy problémát állapítottunk meg, de ezek a legfontosabbak, ezek a kulcsfontosságúak. Ezen kilencen belül négy nagyobb terület mutatkozik meg, és gyakorlatilag a probléma mögöttes tehát a, a problémát megpróbálja felgöngyölíteni. Az első a rossz menedzsment és koordináció, a másik az, hogy nem veszik figyelembe az egyéni szempontokat, a harmadik az, hogy nagyon nehezen lehet előre látni az eljárások kimenetelét. Erre egyébként egy OECD-s tanulmány is született, az előreláthatóság nagyon fontos szempont, és természetesen nagyon nagy különbségek mutatkoznak tagállamból tagállamra haladva. És aztán ez rengeteg problémához vezet, az utolsó pedig a rasszizmus és a xenofóbia. Ez a négy terület aztán öt kategóriát eredményez a hatás szempontjából és ezeket is aztán természetesen a társadalomra és az egyénre gyakorolt hatásokat is meg lehet vizsgálni. Itt láthatjuk azt, hogy hogyan. A következő slide. Itt azt látjuk, hogy ez a kilenc akadály a hat hatás kategóriával hogyan áll összefüggésben. Például az, hogy nincsenek legális csatornák, ennek gyakorlatilag mind a hat hatás kategóriára hatással van. És ezen keresztül aztán meg tudtunk állapítani egy becsült értéket is. Megvizsgáltuk a politikai opciókat, hét különböző ilyet állapítottunk meg. Az első a humanitárius vízumok kérdése, erre már utaltam. Ez egy európai hozadott érték javaslathoz kapcsolódik, amelyet egyébként a Libe szakbizottság is megfontolásra ajánlott. Úgy gondoljuk, hogy erre nagyon nagy szükség van, és a jogsegélyszolgálat, illetve a fordítások költsége is ide tartozik. Most ennek milyen pozitív hatásai vagy előnyei lehetnek? Mi úgy gondoljuk, hogy ennek köszönhetően nagyjából 20%-kal lehetne csökkenteni a nem beazonosítható személyek számát, és ez gyakorlatilag 6,2 milliárd eurót takarítana meg az európai költségvetésnek. És az utolsó slide, talán kevés az időnk, úgyhogy menjünk az utolsó slide-ra, a végkövetkeztetéseimre. Köszönöm. Tehát végül is sikerült arra a következtetésre jutni, hogy mind a társadalom, mind az egyén számára a jelenlegi helyzet rendkívül költséges ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy azért vannak olyan politikai lehetőségek, amelyeken keresztül az EU ezeket a hiányosságokat pótolhatja. Biztos vagyok benne, hogy fontos a kritikus hozzáállás, mert ebben a jelentésben egy előzetes állapotfelmérést mutattunk be, és hát ezt még tovább kell fejleszteni. Általában a megvizsgált politikai opciók mindenképpen akkor hatékonyak, hogyha az akadályok lebontására vonatkoznak, és a menedzsment és a koordináció javításán keresztül a egyéni preferenciák figyelembevételén keresztül lehetne egyszerűsíteni az eljárósokat, és ez mindenképpen jó mind a társadalmi szinten, mind pedig egyéni szinten. Köszönöm a szakértőknek. Steven Ryannek is a bizottság képviseletében, hogy megosztotta a tapasztalatait Fernández asszonynak és másoknak, és Navarra asszonynak is köszönöm szépen. Rövidre zárjuk a dolgot, és örülünk, hogy meghallgathattuk ezt a prezentációt, és gondolom hozzáférhető lesz a kollégák számára a későbbiekben is. Kedves kollégák, nagyon sajnálom. Ketten röviden hozzászólnak Grizmek és López Aguilar. Natali először. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Ugyan nincsen elég időnk vitát folytatni erről a témáról, de mégis fontos beszélni erről a helyzetről Európában, és egy nagyon érdekes módja ez ennek hogy mibe kerülne, hogyha nem európai megoldásokat keresnénk egy adott problémára, ez egy jó megközelítés szerintem a téves hírek, a félrevezető hírek és a nacionalisták támadásaival szemben. Az ön által felvetett számok teljesen idevágóak. Mibe, terül, mibe kerülne a státuszkó a menedékjog esetében? Körülbelül 50 milliárd euróba, hogyha jól értettem. Minden ülésen elhangzik ez, hogy szeretnénk előrelépni a reformot illetően a menedékjog reformját illetően. De hát most kár itt ezen ö, mm, toporogni, mert nem a parlament akadályozza az előrehaladást, hanem a tanács. A jelentés első részében ön beszél arról, hogy nincsenek legális útvonalak, és hogy milyen kockázatot vetesz fel, és hogy ebből a, az embercsempészek gazdagodnak meg, mennyire veszélyesek ezek a módszerek. Az ön elemzése mi lenne azzal kapcsolatban, és ha ez túl messze megy, akkor esetleg írásba, hogy egy humanitárius vízum kiadásával kapcsolatban közelebb kerülnénk-e a megoldáshoz? Köszönöm szépen, Natalie. Szintén röviden Köszönöm szépen, rövid leszek valóban. Tisztában vagyunk az idő szorítása miatt, és mennyire fontos a szavazás. Nagyon konkrét kérdés a bizottság képviselőihez. Hallottuk, hogy van egy, jog, van egy adott száma jogsértési eljárásoknak, hogy hallottuk már, hogy miért van ez így. Igen, és nagyon fontos az EU hitelessége szempontjából, hogy ez a hiányosság, ez a széttartás az európai jog és a tagállamok viselkedése között, hogy nem veszik figyelembe, megsértik, nem csak ignorálják, nem csak figyelmen kívül hagyják, hanem közvetlenül megsértik az európai jogot, európai törvényeket. Egy hatályos jogról van szó, kötelező jogról, nem az, ami előkészületben van az információ megvan-e arra vonatkozóan, hogy mely tagállamok ellen indítanak jogsértési eljárás. Megnézhetjük, végvehetjük az egészet. Van-e olyan tagállam, amely nem szerepel jogsértési eljárások, eljárások körében, ahol a, az európai menekültügyi csomagot nem sértik meg, hogy úgy mondjam. Ha láttuk, a, ez a második kérdésem, ezt az előadást a konkrét helyzetről. Azt is láttuk, hogy az egyik nagy feladat, az egyik nagy kihívás, és az egyik nagy téma, hogy időként a hazaszállítás, a visszatérítés nem működik. Ez idézet volt részemről. Ritkán mondják el, és ez a kérdésem, hogy a visszatérítés számai azért jelentősek. Számos országban több visszatér hazaszállítás van, mint ahány illegális menekült eljut az országukba. Tehát mennyire fontos ez egyes tagállamokra nézve, tehát hiszen több visszaszállítás, hazatérítés van, mint belépés időnként. Nagyon érdekes kérdéseket hallottunk, és információkat is kaptunk, de nem nagyon van időnk, hogy erre válaszoljunk. Nagyon érzékeny szavazásokról van szó. Szerintem írásban válaszoljanak, jó? Mert mm, ha, sajnos ez így, így alakult ma, és akkor kérem írásban juttassák el a képviselőknek, a bizottsági tagoknak, megadjuk az e-mail címeket, és akkor megkapják az adatokat. Köszönjük szépen a képviselőknek a felvetett kérdéseket. 11.45-kor kezdünk szavazni, érzékeny szavazásokról van szó. Szofi, nézd meg, hogy megvan-e a szavazókártya. Kérem, van elektronikus szavazásra készüljenek fel. Amennyiben nincs önöknél az elektronikus kártya, akkor szerezzék be gyorsan, most azonnal. Thank you. Köszönöm szépen hogy úgy mondjam, hogy néhány másodpercről megkezdjük a szavazást. Colleagues, everyone ready? We can uh, proceed to... Mindenki felkészült a szavazásra, kedves kollégák? Thomas, igen. A koordinátorok közül mindenki felkészült, sokan felállnak. Kérem, foglaljanak helyet. Okay, colleagues, um... Kollégák, Megkezdjük a szavazást. A kilencedik napi rendi pont bevándorlási összekötő tisztviselők Európai Hálózatának létrehozása Kiengi asszony kíván-e hozzászólni, bármit mondani a szavazás előtt? Kérem, hogy röviden tegye ezt meg. Köszönöm szépen, Claude. Szeretném megköszönni a titkárságnak a munkáját, és mindazoknak, akik olyan nagyon nyitottan közeledtek ehhez a kérdéshez. Köszönöm. Thank you very much, Okay. Köszönöm szépen, Cecil. Akkor vágjunk bele a szavazásba. 39-es módosítóval indítunk, megnyitom. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Kérem, aki még nem azt szavazzon, helyezzék el a kártyáikat. Lezárom a szavazást. Elutasítva 40-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva egyes kompromisszumos, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. And that's uh, carried. Elfogadva. Hármas kompromisszumos. Megnyitom. Lezárom. szintén elfogadva. 125-ös módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 127-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Ötös kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 128-as, egy kiegészítés, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 147-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 150-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hatos kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Hetes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 160-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 8-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 9-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 29-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 163-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 173-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 174-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Tízes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Tizenegyes kompromisszumos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 180-as módosító, megnyitom. A 180-asnál a néppártnál egyel többen szavaztak. Bárki lehet. Nem tudja. Most egyel kevesebb van, lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 190-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 13-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 197-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 198-től 201-ig egyben 198, nem, mégse lehet. Megtehetjük, hogy többen szavazunk? Nem, mégsem. 198-as megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 199-es, megnyitom. Lezárom elutasítva szintén, 200-as megnyitom, lezárom, elutasítva 201, megnyitom, lezárom, szintén elutasítva 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 214-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Preambulum bekezdés 41-es. Elutasítva 42-es. Lezárom. 46-os, az előzőt elutasítottuk, 46-os megnyitom, lezárom, elutasítva. 16-os kompromisszum, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 51-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 19-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 20-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 21-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadva. 22-es kompromisszum, lezárom, elfogadva. 23-as kompromisszum, megnyitom, lezárom. Elfogadva, 24-es kompromisszum, megnyitom, lezárom. Elfogadva, 71-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva 73-as és 8-as megegyezik, megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadva 25-ös kompromisszumos módosító, megnyitom, Lezárom. Elfogadva 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 77-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-os nem, bocsánat, a 78-assal még foglalkozunk, a 78-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 26-os kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva, 82-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva. 81-essel foglalkoznunk kell. 81-es módosító. Lezárom. Elutasítva. 27-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 28-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadva. 29-es kompromisszum, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 90-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 30 es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 31-es kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 32-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást lezárom. Elfogadva 35-ös kompromisszum. Lezárom. Szintén elfogadva. Most a módosított szövegről szavazunk népszerinti szavazás keretében megnyitom. Lezárom a szavazást erről. Elfogadva 38-11 arányban, 5 tartózkodás mellett. Most pedig dönteni kell, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, abszolút többségre van szükség. Megnyitom. Mindenki szavazott? Mindenki? Most lezárom. 39-13 arányban két tartózkodás mellett megadjuk. Gratulálni szeretnék az előadónak. Kedves kollégák, a következő szavazás. Establishing the instrument for pre-accession assistance Előcsatlakozási támogatási eszköz IPA 3 létrehozása. Az előadó Valero úr, Bodil, szeretne hozzászólni? Nem. Akkor szavazunk. Akkor kezdjük is. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es módosítás, megnyitom a szavazást. 90, mondja az elnök. Nem, bocsánat. De. De, de mégis 90-es. Még mindig a 90-estről szavazunk, mellette ö, ö, lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most blokkban szavazunk 98-tól 105-ig. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosítás. Nem. Elnézést. 121. 121. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 127-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 128-129, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 16-os preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 23. Megnyitom. Lezárom elutasítva 24, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 26, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 27, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 28, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk 29 megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hány preambulum bekezdés van? Nagyon sok, sajnálom. 30-as megnyitom. Lezárom. elutasítva, 31 megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 33 megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 34 megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 35 meg, megnyitom, bezárom, elfogadtuk, 36, megnyitom, lezárom, elutasítva, egyes megnyitom, lezárom, elutasítva. 40-es, megnyitom, Lezárom. Elutasítva 41 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42 megnyitom. Lezárom. Elutasítva 2-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 44. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 46. Megnyitom. Lezárom. Na, ne is vegyék ki a kezüket, én is fáradt vagyok már. 47. Megnyitom a szavazást. A 46-ost elfogadtuk, de nem látom, hogy bárkit érdekelne. 47-es, megnyitom a szavazást. Bodó, bodó, bocsánat, tudom, hogy téged érdekel. Lezárom a szavazást, elutasítva. 48, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk rosszul szavaztunk? 49. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 50. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 3-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53. Mellett. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 55 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 56 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 57 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 58 megnyitom Lezárom. Elfogadtuk, hihetetlen. 59 megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 60. Megnyitom. Lezárom. Nagyon, nagyon érdekes, nem tudom miért elfogadtuk. 61 mell, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, 62, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, 63, megnyitom, lezárom. Elutasítva, 64, megnyitom, lezárom. elfogadtuk. 66, megnyitom, lezárom, elutasítva, 66, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 67, megnyitom, lezárom, elutasítva, négyes, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 68. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5-ös. Megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk, és most pedig a módosított szövegről záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ekkor elfogadtuk 38 a mellette, 4 ellene 10 tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Now we go to the next vote, which is the implementation. Most következik az implementációs jelentés a decentralizált ügynökségekről. Grappini asszony a jelentéstevő. Grappini asszony hozzá kíván szólni? Nem. Jó, köszönjük. So we go to amendments. Akkor következik a kettes és hatos együtt blogban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Három. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 5. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 7-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva 8-as, megnyitom a szavazást, lezárom. Ez is elfogadva 9-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva 10-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva 11-es, megnyitom a szavazást, lezárom elfogadva. 12, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 14, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 15-ös, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva, és végül ö, név szerinti szavazás. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 54-en szavaztak mellette, és tartózkodás, illetve ellenszavazatok nélkül elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő pedig egy centralizált rendszer létrehozása a tagállamok számára a harmadik országból származó személyekkel kapcsolatban. Ez az ECRIS file. Ennyi. Daniel Dalton a jelentéstevőnk. Esetleg hozzá kívánna szólni? Igen, csak nagyon röviden kérem. Csak meg szerettem volna köszönni mindazoknak a kollégáknak, akik nagyon sokat dolgoztak ezzel kapcsolatban. Én azt gondoltam korábban, hogy ez egy egyszerű eset lesz, de úgy tűnt, hogy minden csak nem az. De szerintem sikerült nagyon jól együtt dolgoznunk, és remélem egyébként, hogy sikerül majd a mai napon ezt elfogadtatni, mert a kompromisszumokat már kialakítottuk. Köszönöm szépen. Persze ez nem könnyű, tényleg nem egy könnyű eset, itt a Libén belül, önök is tudják. Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját, és ezzel kezdjük meg rögtön a szavazást. Ez egy, egyszer, egy, egy egységes szavazás, megnyitom a szavazást. Elnézést kérek. Sorry, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 34-11 szavazat ellenében 9 tartózkodással elfogadtuk. Következik az irányelv. Again, sorry, my apologies to the... Még egyszer ellen, elnézést kérek a jelentéstevőtől. Következik az irányelv. Megnyitom a szavazást. Vote is open. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37 szavazat, 8 ellenében, 9 tartózkodással. Gratulálunk! That's the end of voting time. Ezzel akkor a szavazás végéhez érkeztünk, és négykor kezdjük újra a munkát. Köszönjük szépen! Yeah, You just.